Right, everybody, welcome. If you could take your seats, please, and then we... Üdvözlöm Önöket, kérem foglaljanak helyet. És akkor folytathatjuk is. Elnézést kérek a késedelmes kezdésért, de a pénzügyminiszterekkel volt megbeszélésünk a parlament túl végén, és nyilván értjük, hogy milyen messze van egy ilyen óriási épületben a másik vég. Üdvözlöm Önöket itt. Kérem, hogy fejezzék be a baráti beszélgetéseket, és kezdjünk hozzá a munkához. Bevezetőmet rövidre foghatom, ezzel is időt spórolhatunk. Az első napi rendi pont Herman von Rompuy, az Európai tanács elnökének bevezetője, melyeket kérdések és válaszok követnek, de mindenek előtt pár bevezető szót fogunk hallani József Istvántól, a Magyar Országgyűlés képviseletében van itt közöttünk. Hogyha szeretnének kérdéseket tenni, akkor három különböző színű kártya van. Hogyha az első részben Van Rompuy úrhoz intézzenek kérdést, akkor használják a zöld kártyát. A második részben a parlamenti képviselők közötti vitában a zöld, illetve bocsánat, a kék kártyával kérhetnek szót, és a harmadik részben pedig a rózsaszín kártyával kérhetnek majd szót. Tehát az első részben zöld a meghatározó szín zöld, aztán kék, aztán rózsaszín. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen röviden mondani, és ezzel azt hiszem, hogy társelnökömnek meg is adhatom a szót, illetve ez volt a nemzeti parlamenti képviselők szemára a szabály, az európai parlamenti képviselők a KCDI jól ismert rendszerében kapnak szót. Isten parancsolj! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a magyar soros elnökség részeként eh, társelnöki feladatokat láthatok el a mai ekonülés eh, kibővített eh, nemzeti parlamentekkel kibővített ülésén. Engedjék meg, hogy előjáróban pár szóban megemlékezzek március 15-éről. Ez Magyarország nemzeti ünnepe. 1848. március 15-i forradalommal a magyar nép jelentős lépést tett a szabadság felé, és jelentős lépést tett eh, Európa felé. Mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk eh, azóta is Európához köt bennünket, és eh, nagyon számítunk Európára mind gazdasági területen, mind a terület, abban a téren, hogy a demokráciánk megőrzése, az európai alapértékek képviselete sikeres lehessen. A soros elnökség során mi erős Európát hirdettünk, úgy gondoljuk, hogy ehhez a gazdasági kormányzás a most kezdődő európai szemeszter jelentős lépésekkel tud hozzájárulni. Azt szeretnénk, hogy egy általános megközelítésben először azokat az elveket fektetnénk le, amely összeköti eh, az európai gazdasági tevékenység alapjait, és ezután kerülne sor a konkrétumokra. Hiszünk abban, hogy Európa együtt erősebb, hiszünk abban, hogy az integrált Európa olyan piaci előnyöket képvisel, amelyet e, minden egyes nemzetállamnak hasznosítania kell, és e, hiszünk abban, hogy az európai szemeszter ehhez a folyamathoz érdemben e, hozzá tud járulni. Nem tudom, a következő előadónk megérkezette már. Ha nem, akkor még szeretném folytatni a bevezetőmet, hogy eh, az európai fél év új lehetőséget biztosít arra, hogy konzultációk keretében eh, kialakuljon az a európai gazdasági cselekvési program, amelyik túlmutat eh, az eddigi együttműködésen. Ezt lehet, hogy egyes nemzetállamok úgy értékelik, hogy az eddigi mozgásterüket szűkíti, ugyanakkor sokkal több lehetőséget hordoz, mint amennyi korlátot teremt. Európa akkor lehet sikeres a válságkezelésben, hogyha határozott lépéseket tesz az EU 2020 stratégia megvalósítására, ha határozott lépéseket tesz az innováció, a fejlesztés erősítésére, hogyha együttműködik az integrált Európa kialakításával. Döntő évtized következik az Európai Unió számára, mint ahogy a gazdasági válság megmutatta, hogy nem késlekedhetünk az együttes fellépés megtételében. A pénzügyi válság egyben egyfajta strukturális válság is az egész pénzügyi rendszer működésében, és hogyha Európa élen tud járni a pénzügyi terület működésének korszerűsítésében, transzparenciájának növelésében, akkor nem csak saját hasznára, Európa hasznára, hanem az egész világgazdaság a világ pénzügyi rendszerének transzparenciájában is hasznot tud hajtani és ez mindannyiunk érdeke. Ezen gondolatok jegyébe köszönöm a lehetőséget, Sharon, és látom előadónk Van Rompuy elnök úr is megérkezett. Köszönöm szépen! Thank, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy Van Rompoly elnök urat üdvözölhetem, aki szintén bevezető előadást fog tartani, és aztán kérdések, válaszok következnek. Bizonyára nem kell bemutatnom Van Rompuy urat, nagyon örülünk annak, hogy volt ideje arra, hogy eljöjjön ide, és beszéljen, rövid beszédet tartson nekünk egy igen elfoglalt időszakban. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is köszönettel tartozom önöknek, hogy meghívtak erre a mai eseményre. Az európai parlamenti képviselőket gyakran látom, gyakran találkozom velük, élénk viták keretében itt a parlamentben, és mint korábbi parlamenti képviselő, illetve házelnök, nagy öröm számomra, hogy visszatérhetek ezekre a vadászmezőkre. Az Európai Unió nagyon fontos döntéseket hoz jelenleg, azért, hogy a gazdaság irányítást javítsa, és föllendítse a belső piacot és az eurozónát. Pontosan ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a parlamentek felelősséget érezzenek, fölvállalják ezt a feladatot. Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy hallassuk a hangunkat, és aggodalmainknak is hangot adjunk. Ezért nagyon is várom az előttünk álló vitát. A bevezetőben az európai szemeszterről szeretnék szólni. Egy kicsit furcsa ez a megnevezés szerintem. Szeretném ezt szélesebb kontextusba helyezni, és megragadni a lehetőséget hogy a legutóbbi fejleményekről tájékoztassam önöket. Az Európai Unió fokozatosan kilábal a gazdasági válságból. Nézzük meg az alapokat. Az eurozóna gazdasági alapjai épek maradnak, és alacsony az infláció, valamint a folyófizetési mérleg egyensúlyban van, az államháztartási hiány pedig alacsonyabb, mint a világ legnagyobb, legfontosabb szereplőinél. Visszatérünk a gazdasági növekedéshez a gazdasági válság után. De ahogyan mindannyian tudjuk, az állami, állami hitel válság nagyon nagy mértékben megérintett bennünket, és egy ország Európától átterjedhet az összes többi országra olyan gyorsasággal, amely mindannyiunkat meglepet. Tavaly egyértelművé vált az, hogy le kell vonni a tanulságokat ebből. Az első ilyen következtetéseket le is vontuk a Task Force keretében, amely a gazdaságirányítással foglalkozott. Most pedig a további következtetésekkel foglalkozunk. Az Eurozóna csúcs találkozóján erről beszéltünk múlt héten pénteken, és nagyon remélem, hogy az Európai Tanácsülésen a jövő hét végén ezt véglegesíthetjük majd. És ezek után remélem, hogy új lapot kezdhetünk. Ennek pedig jó pár fontos eleme van. Ezek apró elemek, apró részek, azonban összességében jelentős változást hoznak abban, hogy mi európaiak közösen hogyan fogjuk irányítani integrált gazdaságunkat, különösen az eurózónában. A legfontosabb üzenetem a következő. Minden döntésünk arra vonatkozik, hogy új egyensúlyt találjunk a gazdaság és monetáris unióban, egyensúlyt a közös felelősség, nevezhetjük ezt szolidaritásnak, és az egyéni országok egyéni felelőssége között. Az európai szemeszter, amely a mai találkozónk témája, is ebbe az egyenletbe tartozik. Ami a szolidaritást illeti, lendületes események történtek, átmeneti stabilitási mechanizmus jött létre, a Görögország, Írország számára mentőcsomag született, ami az egyéni felelősségi kérdést illeti, kemény lépéseket kellett hozni, megszorító intézkedéseket jó pár országban. A két aspektus pedig összefonódik, nem csak politikai szempontból. Nézzük például az állandó stabilitási mechanizmust 500 milliárd eurós kölcsönről beszélünk, ez pedig egy hatalmas összeg. Természetes tehát, hogy a tárgyalások során minimalizálni kell annak a kockázatát, hogy ezeket a összegeket fölhasználják olyan országok, ahol nagyon súlyos adóságokkal kell számolni. Politikai megszorítások vannak mindkét oldalon, és ezek jelentősek, mindenki tisztában van ezekkel. A kormányoknak megszorító intézkedéseket kell hozniuk, gazdasági reformokhoz pedig nagyon bátor döntésekre volt szükség. Ezek sikereseknek bizonyulnak. Ugyanez igaz olyan kormányok számára, amelyeknek meg kellett győzniük a parlamentet és a közvéleményt arról, hogy kölcs, kölcsönökre van szükség természetesen megfelelő feltételekkel. Ők is nagyon nagy kockázatot vállaltak. Mindkét esetben arról beszélünk, hogy Európa nem lett népszerűbb. Ez azonban nem szabad, hogy megállítson bennünket, Lépnünk kell mind a szolidaritás, mind pedig a felelősség területén. Ne felejtsük el, hogy a meghozott döntések nélkül a válság sokkal rosszabb lett volna, és mindannyiunk érdeke az, hogy megőrizzük az eurozóna stabilitását. Ez pedig hatalmas felelősséget ró a nemzeti parlamentekre, például a stabilitási mechanizmusra egyöntetű beleegyezésre volt szükség minden parlament részéről, és ezzel vált legitimé. De ez azt is jelenti, hogy az önök véleménye, az önök hangja hatással lesz a többi országra, és nem csak saját országunk számára döntünk tehát, hanem mindenki számára döntést hozunk. Ami a gazdaság és monetáris unió jövőjét illeti, szeretnénk a, minimalizálni annak kockázatát, hogy a jövőben hasonló hasonló válsággal kelljen megbirkóznunk. Három dolgot szeretnék megemlíteni ezen a területen. Nagyon fontos, hogy felvállaljuk az ezzel járó felelősségeket. Először is rájöttünk arra, hogy a stabilitási és növekedési paktum annak eredeti formájában nem kellő hatású, nem elég erős, és a paktum sokat veszített hatásából, amikor 2003-ban két nagy ország megszabta, megszabta a szabályokat, a 15%-os GDP ö, hiányal kellett számolnia Görögországnak, és akkor egyre súlyosabb helyzetbe került ez az ország. A gazdasági kormányzási task force, amelynek elnöke voltam a tavalyi év során, azt javasolta, hogy meg kell erősíteni ezt a paktumot, szankciókra van szükség korábbi szakaszban, és ezeknek hatásosabbnak kell lenni, az állam háztartási hiányra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. És ezzel kapcsolatban jogszabályok születnek majd márciusban, természetesen az Európai Parlamenttel együtt döntési eljárás keretében júniusra ez véglegessé válik. A paktum megerősítése mellett megszületett az európai szemeszter, ez pedig nem csak egy brüsszeli üres gyakorlat arra vonatkozóan, hogy Brüsszel megmondja az egyes tagországoknak, hogy a költségvetésüket hogyan irányítsák, a nemzeti költségvetések elfogadása továbbra is a nemzeti parlamentek joga, és a nemzeti demokráciák feladata. A tagállamoknak célkitűzéseknek kell megfelelniük, fiskális, makro, gazdasági és tematikus célkitűzéseknek, itt az EU 2020-ra gondolok. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeken a területeken a fejleményeket ugyanabba az irányba kell vezetni, ugyanabba az irányba mutatnak, és ez elv elengedhetetlen az eurózón eurozóna országai számára, hiszen a pénzügyi stabilitás mindenki érdekeit szolgálja. A tagállamok nemzeti reformprogramokat, strukturális reformprogramokat hoznak létre, illetve stabilitási konvergenciaprogramokat, és ezeket a programokat a bizottság értékeli, majd a bizottság a tanácsnak ország specifikus javaslatokat, illetve véleményeket nyújt be ezekről a nemzeti reformprogramokról és stabilitási konvergencia programokról. Ezeket az ajánlásokat elfogadja a tanács, és figyelembe kell venni őket akkor, amikor a 2012-es költségvetés tervezettel foglalkozunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos önök számára is, hiszen egy európai dimenziót hoz a nemzeti vitákba, és nagyon gyakran pontosan ez hiányzik. Például, hogyha egy kormány úgy dönt, hogy bizonyos ajánlás nem követ, akkor a parlamentje ezt követelheti tőle. Ha pedig ez nem következik be, akkor a ellenzékkel, ellenzékbe kerülhet. A nemzeti parlamentek illetve az Európai Parlament gazdasági bizottságainak nagyon fontos szerepük van. Természetesen a költségvetés tartalma, mi az, amit meg akar adóztatni egy ország, illetve mit akar, mennyit akar elkölteni, ez továbbra is nemzeti döntés marad. Hölgyeim és uraim, áttérek a második lépésre, ami pedig az egyéni felelősségvállaláshoz kapcsolódik. Bizonyos költségvetések nem kellő mértékűek ahhoz, hogy fenntartható gazdasági növekedést biztosítsanak. Ez a válság egyik, egy újabb üzenete. Alacsony kamatlábak, illetve a monetáris stabilitás az eurózónában a versenyképesség területén sajnos veszteségekkel járt. de ez nem volt látható. A lakás, a buborék, illetve a bankok hiányaira nem figyeltünk oda, és ez hiba volt. Ezért egy makrogazdasági felügyeletet hozunk létre, az ilyen egyensúly hiányokat, kockázatokat próbáljuk felügyelni, és már az euró kezdeténél nagyon sok problémát elkerülhettünk volna, hogyha ezt a, ezt a rendszert akkor bevezettük volna. Nézzük most a legutóbbi fejleményeket. Az eurózóna országainak le kell vonniuk a következményeket. Tudjuk, hogy a rendszerben nagy a feszültség. Van egy monetáris unió, azonban a gazdasági egység nem kellő mértékű a válság eredményeképpen most a kormányok azt mondják, hogy foglalkoznunk kell ezzel a problémával, méghozzá közösen. Számomra ez egy nagyon fontos fejlemény. Természetes, hogy nem fogunk egy föderális rendszerbe ugrani az eurókötvényekbe, illetve közös adóba. Van, aki ezt sajnálja, de ezzel a tényel együtt kell élnünk. A fiskális politika, a jóléti állam, a munkaerőpiac továbbra is az Európai Uniós nemzeti demokráciák felelősségi körébe tartoznak, ugyanakkor az euró, a közös valutánk, és az is marad. Tehát a központosítás helyett, vagy pedig a lépések hiánya helyett közös fellépésről és koordinációról beszélünk. Ismét arról szó lesz, hogy az egyéni egyéneknek, a tagállamoknak felelősséget kell vállalniuk a közösségért, az egészért. Ez a meggyőződés, hogy az eurozóna tagállamainak többet kell tenniük, ezt most minden 17 eurozóna ország vezetője osztja. A csúcs találkozón megállapodtunk az Európaktumban, öt fontos célkitűzést határoztunk meg. A versenyképességet, és ezen belül a fizetések versenyképességét, a foglalkoztatást, a fenntartható államháztartást, nyugdíjrendszert, az adókoordinációt és a pénzügyi stabilitást. Közösen mutatók alapján azonosítani fogjuk azokat az országokat, amelyeknek lépniük kell. A bizottság nyomon követi ezt a folyamatot, és értékeli azt, hogy milyen lépéseket kell hozni. Ugyanaz tehát a megközelítés, mint az európai szemeszter keretében, hogy hogyan kezeljük a nehézségeket, ez a kérdés nemzeti hatáskörbe fog tartozni. A problémák azonosítása, amely mindenkit érint, közösen fog történni. De nem csak uh, arról beszélünk, hogy Brüsszel eljárásokat indít, hanem politikai kötelezettségvállásról van szó, és az euró paktumban meghatározott intézkedéseket nemzeti szinten fogják foganatosítani az országok, hogyha a parlamentjék ebben egyetértenek. Tehát a piaci nyomás mellett, illetve a meglévő intézményi nyomás mellett, a stabilitási és növekedési paktum, a makrogazdasági ellenőrzés mellett egymásra is nyomást gyakorolunk, és ez egy kötelező érvényű erőt ad, kötelező érvényt ad ennek a paktumnak. Furcsa ez, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a módszer nem eléggé kötelező érvényű, és ugyanakkor um, azt mondják, hogy veszélyezteti a paktum a szociális modellünket ami engem illet, meggyőződésem, hogy ezekre az intézkedésekre nemzeti szinten van szükség. Például a nyugdíjrendszereket fenntarthatóvá kell tenni, és a gazdaságot fenntarthatóvá versenyképesség kell tenni. Közös a célunk, közös az érdekünk, ez pedig az euró. Ahogyan ezt már mondtam, ez nem teszi Európát népszerűvé, és fájó betegnek tűnhet az Európai Unió. A nem eurozóna országok e, esetleg önkéntesen csatlakozni kívánnak. Természetesen a közös valutával rendelkezőknek többet kell tenniük együtt, de az is biztos, hogy a többi ország is szorosan kapcsolatban áll ezzel a régióval, és érintik az itt meghozott döntésük. Nézzük például az Egyesült Királyságot, illetve e, Írországot. Vannak olyanok, akik csatlakozni szeretnének az eurózónához. A márciusi tanács során a nem eurózóna kollégák meg fogják mondani, hogy az Európaktumban részt szeretnének-e venni, avagy sem. Hölgyeim és uraim, a gazdaság és monetáris unió jövője jobbnak tűnik, hiszen az alapok megfelelőek, az egyéni, illetve kollektív felelősségvállalás biztosítva van, és a gazdasági növekedés jobbnak tűnik, mint amire számítottunk. 1,6 ebben az évben, 2,4 a következő évben az előrejelzés. Azonban ott van a strukturális gazdasági növekedés kérdése, ezzel is foglalkozni kell, ezért alakítottuk ki az EU 2020-as stratégiát, az innovációs és fejlesztési stratégiát, illetve az egységes piaci okmányt ezért hoztuk létre. A politikai akarat megvan, az Európai Tanács szerint az, európai, az eurozóna jövője kapcsolódik, szorosan kapcsolódik az Európai Unió jövőjéhez. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem tudunk megfelelni ezeknek a kihívásoknak, de a múltban kemény és nehéz döntéseket hoztunk, ezeket most meg kell valósítani, ide tartozik az európai szemeszter. A szerelmet bizonyítani kell, ahogy mondják a franciák, illetve ahogy az angolok mondják, akkor ízlelhetjük meg a pudingot, ha megkóstoljuk. Köszönöm. Thank you very much. We're... Köszönjük szépen. Kérdések, válaszok következnek. Már hat zöld kártyát kaptam a Nemzeti Parlament képviselőktől, és négyen kértek a ep és kollégáim közül szót. Ez azt jelenti tehát, hogy ha mindenkinek három percet adunk a kérdésvetősre, akkor válaszadásra már nem marad idő. Felolvasom a neveket a nemzeti parlamentekből. Got, uh, I'll do the country. Országonként mondom. Ausztria, Görögország, Olaszország, Belgium, Portugália és Románia. Az ECON tagjai közül pedig Pervans Perez, Garcia Mayago, Sophie Intfeld és Miguel Portas. Mivel nyilván lesznek átfedések a kérdések között, ezért azt javaslom, hogy az összes kérdést egyszerre hallgassuk meg, és Fán elnök úr majd egyben eh, reagál mindegyikre. Elsőként Krisztof Matznernek adom meg a szót Ausztriából, parancsoljon. Yeah, Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Rampoly elnök úr, szeretném először is megköszönni a bevezetőt, amelyben elmondta, hogy a jövőben milyen kihívások elé néznek a tagállamok. A, anélkül, hogy meglennének a szükséges intézményes struktúrák, olyan, olyas ö, valamit kell létrehoznunk, ami egy ilyen struktúra nélkül lehetetlen, ez egy koordinált eljárás. Minden nap szembesülünk azzal, hogy egy ilyen koordinált eljárásra szükség van, hogyha megnézzük, hogy a legutóbb hogyan sikerült refinanszírozni az eladósodott országokat, vegyük például Portugália példáját, és természetesen felmerül mindannyiunkban a kérdés, fenntartható ez, hogyha mi egyedül koordináljuk a politikánkat, és 44 plusz 60 milliárd eurós mentőcsomagokat hozunk létre. Elegendő-e ez? Hogyha beszélünk a felelősökkel, akik például megélték már az 1980-as években az ázsiai válságot, akkor felmerül a kérdés, hogy az európaiak miért ilyen visszafogottak, ami a pénzpiacok szabályozását illeti. Fontos feltenni ezt a kérdést itt is. Miért nincs megfelelő válaszunk ott, ahol a spekulatív elemek világosan megtámadják például az eurózóna egyes tagállamait? Miért lehet a származékos piacokon olyan volumeneket megmozgatni, megmozgatni amelyek tulajdonképpen már-már egy önbeváltó jóslattá válnak. Miért lehetséges az, hogy egy olyan lóra tegyünk fogadásaink során, amelyről már látjuk, hogy sérült és nem fog nyerni? Nem vontuk le a megfelelő konzekvenciákat, és ez továbbra is a napirenden marad ez a téma. Vitázhatunk az egymilliárdos, egybilliós mentőcsomagokról, és a végén elérkezik egy pont, amikor már nem látjuk a fényt az alagút végén. Ha csak nem tesszük lehetővé, hogy egyes országokat kizárjuk az eurózónából. Hogyha Japánnal összehasonlítjuk ezt, ott nem merészelték Japánt annak idején megtámadni 1900 98-ban, mert akkor a spekulások gyakorlatilag nem jártak sikerrel, és 20 évvel később sem mernek spekulálni Japánnal szemben. Az én kérdésem az lenne önhöz, elnök úr, hogy vannak-e kezdeményezések, és láthatjuk-e majd, hogy ezeket a kezdeményezéseket, ezek a kezdeményezések valóban aktívan megvédik-e majd a közös valutánkat, az eurót? Köszönjük. Kostas a Papandreou Görögországból következik. Mrs. Papandreou. Andreou asszony. Ah, okay. Thank, eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Köszönöm, elnök asszony. Van Rompuy úrnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon pozitív volt, amit mondott. És csodálatos lehetőségnek tartom, hogy közvetlenül intézhetünk az Európai Unió intézményeinek kérdéseket. A parlamentek közötti párbeszéd úgy vélem igen hasznos lehet abban, hogy egységes Európát építsünk, olyan egységes Európát, amely valóban az európai polgárok igényeit, érdekeit szolgálja. A Van Rompuy elnök úr által elmondottakat hallgatva világosá vált előttem, hogy új egyensúlyokat kell keresnünk és találnunk, új egyensúlyi helyzetre kell törekednünk, megvizsgálni meg kell vizsgálni az eddig hozott lépéseket, és ezeket esetleg felül kell vizsgálni, hogy létrejöjjön ez az új egyensúlyi helyzet. A koordináció szerepét ebben nem szabad alábecsülnünk, abban azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy szankciókra is szükség van, amit mindenkinek el kell fogadnia. Hogyha körbetekintünk Európán, akkor láthatjuk, hogy el rettentő mechanizmusokra van szükség, annak érdekében, hogy megelőzzük a jövőben a hasonló válságok kialakulását. Ez lehet tehát a prevenció egyik eszköze, a megelőzés egyik eszköze, hogyha valóban elrettentő szankciókkal fenyegetünk, sajnálatos módon nem mindenki szereti Európát jelenlegi helyzetben. Hogyan fogjuk elfogadhatni ezeket az új mechanizmusokat akkor, hiszen az új gazdasági válság apropóján az emberek többsége úgy véli, hogy ez a pénzpiacok hibája volt, és azért a pénzpiacoknak kell elsősorban a felelősséget is vállalni a e, következményekért. Az európai államok többségében igen komoly megszorító intézkedéseket foganatosítanak, és mindenki arról beszél, hogy az unió versenyképességét kell javítanunk. Kérdésem az, hogy hogyan lehetünk versenyképesek a jelenlegi gazdasági és monetáris helyzetben, főként figyelembe véve az uniós tagállamok eltérő helyzetét, hogy ugyanúgy, ugyanolyan intézkedésekkel nem lehetnek egyformán versenyképesek, attól tartok, hogy a jövő generáció nagyon komoly hiányt és adósságot örökölnek majd tőlünk, ez lesz az örökségünk. Eh, az, igaz, az egészségügy, az infrastruktúra és az oktatás terén is óriási deficitet űrt hagyunk majd magam, magunk mögött, ettől tartok. Attól, hogy a jövő generációi fogják eh, meginni a mostani eh, hibáink levét, attól tartok, hogy ez elkerülhetetlen, és egy elveszett generációt hagyunk magunk mögött örökül. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönjük Papandreou asszonynak. Kettő egy arányban oszlanak meg a nemzeti parlamenti képviselők és az ep és képviselők, ezért most Pervans Bereznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, elmondta, hogy az európai szemeszter keretében itt vagyok, fontos lépésekre kerül sor. Jelentéstevő vagyok ebben a kérdésben, és szeretném tudni, hogy pontosan miről is van szó. Az Európai Unió 2020-as stratégiáját kell megvalósítani, és ezzel kapcsolatban van egy-két aggályom. Hogyha nem szeretnénk azt, hogy ez ne alakuljon megfelelően, akkor oda kell figyelnünk a részletekre. Láttuk, hogy nagyon laza, puha, gazda, akadémiai gyakorlattá válhatnak a dolgok, amely nem, egyáltalán nem érinti a valóságot. Ami a gazdasági kormányzást illeti, a kiadások területén például a nyugdíjrendszerre gondolok, ahol itt a, a kapitalizációt választotta. Miért nem teszik ugyanazt az oktatás területén? Hiszen a Lisszaboni stratégia is ezért bukhatott meg, ezért bukott meg. Amikor a bankrendszerről, a biztosításról beszélünk, az különböző mechanizmusok területén, akkor tudjuk, hogy elfogadta az alapok értékelésének különböző volt, tehát Miért nem próbáljuk az oktatást is sikar, sikeressé tenni, hiszen ez az, ami a jövőt garantálhatja. És még valami, hogyha megnézem azt, hogy a bizottság milyen eredményre jutott, és ugye ott van az Európaktum, amelyről önt is beszél, ön is beszélt, úgy tűnik, hogy mindent alkalmazni kell, foganatosítani kell a tagállamokban, függetlenül attól, hogy milyen a kiinduló pont az egyes országokban. Lehet, hogy az értékelés során meg kellene vizsgálni az eurót az egységben, a sokszínűség mottójának keretében. Tiszteletben kell tartani a különböző modelleket, és ez alapján kell előrelépnünk, ez alapján kell konvergenciát kialakítanunk. Köszönöm. Most pedig Karavádia úr következik Olaszországból. Grazie, Presidente. Dopo Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután a parlament már elfogadta, a szenátus most tárgyal a közpénzek és a számvitel szabályairól. Ez is rendkívül fontos ahhoz, hogy a költségvetésünket az európai fél évhez igazítsuk. Április 30-a előtt akarjuk ezeket a módosításokat elfogadni. A legfontosabb változások a szigorúbb szabályokra vonatkoznak, ami a fedezeteket illeti, és a pénzügyi tervezés időszakát is szeptemberről áprilisra toljuk át. Ez azt jelenti, hogy a parlament április 30-áig nyilatkozni tud majd a reformokkal kapcsolatban. Emellett a parlamentben szó esett arról is, hogy szükség van-e arra, hogy a deficit vonatkozásában még nagyobb vállalásokat tegyünk. Itt azonban most megvárjuk, hogy mi a, mik az eredmények a irányítással kapcsolatosan. Hogyha az új költségvetést az európai szemeszterhez igazítjuk, nos, itt igen, szorosak voltak a határidők a gazdasági tervezésre vonatkozóan. Valóban így van, hogyha hiteles célokat akarunk, akkor célokat szeretnénk megfogalmazni, akkor ahhoz hiteles adatokra van szükség. Az előző év adatai április 1 állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy 30 napunk van arra vonatkozóan, hogy a költségvetést a következő három évre meghatározzuk. Ezért nagyon fontos a parlamentek számára, hogy a makrogazdasági célok megfogalmazásában is adatokra támaszkodhassanak. Láthattuk azt, hogy a régi növekedési paktum tulajdonképpen nem is működött jól a költségvetések vonatkozásában. Köszönöm. From Belgium. Köszönöm. Belgiumból Van den Broek úr következik. Parancsoljon. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, wij hebben in het eh, Belgisch parlement een zeer grondige discussie. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belga parlamentben részletes vitát, eszmecserét folytattunk. Az Európai Parlament kérdésének alapján, ez pedig egy széleskörű konszenzust eredményezett. Minden demokratikus párt egyetértett egy a válaszban az önök kérdésére. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartjuk azokat a döntéseket, amelyek az európai szemeszter keretén belül születtek, és azt szeretnénk, hogyha szigorúan betartanák ezeket a döntéseket. A belga parlamentben megvan az álláspontunk a kontroverz vitás kérdések kapcsán is, ilyen például a határokon átívelő projektek finanszírozása az eurókötvényekkel, mi alapvetően támogatjuk ezt, és támogatjuk más pénzügyi eszközök bevetését is. Itt tehát konszenzus született a belga parlamenten belül. De tulajdonképpen felszólalásomban Rompoly úr egyik központi kérdését szeretném felkarolni. Egyetértek azzal, hogy el kell kerülnünk a polarizálást, melynek keretén belül az Európai Unió a szükséges intézkedések bűnbakjává válna, amely intézkedések szükségesek a jóléti állam fenntartásához. Egyetértek Rompoly úrral tehát abban, hogy a polarizálást Európa ellenében el kell kerülni. Ez azonban csak akkor lehetséges, hogyha elérjük, hogy az európai szemeszter stratégiája egy megfelelő alapra épül és kiegyensúlyozott. Utalnék ehelyőtt főként az Európa 2020 stratégia nagyra törő céljaira. A kérdés valójában az, hogy a módszer és a megközelítés tekintetében hogyan tudjuk az elkövetkezendő hónapokban elkerülni azt, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcából adódó frusztráció megismétlődjön utalnék a kutatásra, fejlesztésre, képzésre, ezt a példát már hallhattuk az imént, utalnék itt még a foglalkoztatottság fontosságára, valamint a szociális befogadás, társadalmi befogadás témájára. Én tulajdonképpen azok közé tartozom, akik nem gondolják, hogy teljesen kudarcot vallott a Lisszaboni stratégia, és teljesen el kell felejtenünk azt, én nem vagyok ennyire szkeptikus. Világos azonban, hogy bizonyos területeken, ami például a kutatást és a fejlesztést illeti, nem tettünk eleget eredményeink értékelése, ami a foglalkoztatottságot illeti, illetve a társadalmi befogadást, integrációt, nyilván szintén kritikus lehet, hogy finoman fogalmazzak. Ezért Európa 2020-as stratégiának széles körön sikeresnek kell lennie, és hogyha a tagállamok kudarcot vallanak, például a kutatás, fejlesztés, képzés, foglalkoztatottság, szociális befogadás területén, akkor felteszem a kérdést, lesznek-e szankciók és figyelmeztetések ezen a téren? Köszönöm újra. Az Európai Parlament képső következnek hozzé. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretettel üdvözlöm Fán Rompoly urat. Nos, a mi parlamentünk nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a tanács és a parlament között forgó javaslatokat, tehát a gazdasági irányítás hat intézkedését egy szisztematikus rendszerbe építse be, az összes többi javaslattal együtt, amelyeket március óta itt tárgyalunk. Nos, azt kérdezném öntől, elnök úr, hogy nincs-e átfedés az intézkedések között, amelyek a paktumra vonatkoznak, valamint a makroökonomiai egyensúlyhiányok megszüntetésére. Aztán, ami a mentőcsomagot illeti. Ott gyakorlatilag benne foglaltatnak már korábbi, korábbi intézkedések is, és azok a kötvények, amelyek 2013-tól kerülnek kibocsátásra, nos, hogyan lehet megakadályozni, hogy a korábban kibocsátott, kibocsátottakra ne legyenek hátrányos hatással, és hogyan lehet a gazdaság irányítási csomagot összekötni ezzel a mechanizmussal, nevezetesen a válságkezelési mechanizmussal. Továbbá nagyon fontos lenne megvizsgálni azt, hogy a eladósodás fenntartható-e vagy sem, és hogy alkalmazhatjuk ezeket az intézkedéseket. Aztán, ami a bankok felügyeletét illeti, nem kellene-e a tőkekövetelményeket is szem előtt tartani, és az államadósság minőségét, hiszen az államadósság esetében nem egységes a szemléletmód, és szerintem nem lehet ezt szankciókkal megoldani. Az államadósságot a kockázatos államokban, amelyek nem felelnek meg a gazdaság irányítási kritériumoknak, ezeket le kellene minősíteni. És hogyha a primér elsődleges piacokon kötvényeket vásárolnak, akkor ezeket a kötvényeket nem kellene közös kötvényeknek nevezni, még akkor is, hogyha ezeket eurokötvényeknek nevezzük. Érdekelne a véleménye ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönjük. Portugália következik. Pedro Duarte kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni azt, hogy milyen logikus és közvetlen módon közelítette meg bevezetőjében a témát Rompoly úr. Két konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan. Először is, az elsőt gyakorlatilag az osztrák kolléga már említett első felszólalásában. Itt elsősorban az államadóságra visszavezethető válságra utalnék. Egyes tagállamokat ez súlyosabban érint, mint másokat, és tovább súlyosbítja a helyzetet a stabilitás és növekedési paktumból adódó intézkedések sora ezekben az országokban. Hogyha megnézzük a kamatokat, amelyek hosszú távon így nem vállalhatóak, akkor ezzel kapcsolatosan az lenne a kérdésem, hogy úgy gondolja, hogy egy állandó válságkezelési mechanizmus, amelyben ugye megállapodtak, elegendő lehet-e ahhoz, hogy ez a helyzet megoldásra találjon. Tudjuk, hogy nincsenek meg az előfeltételek ahhoz, hogy az eurókötvények tekintetében megegyezés szülesen, de más lehetőségek is vannak, például a garancia alapok, ahol meg lehetne határozni a kamatok felső határát. Ez elegendő-e ahhoz, hogy megtaláljuk a kiutat a jelenlegi helyzetből, és elegendő-e ez tekintettel az euró jelenlegi helyzetére? Aztán a második kérdés az Európaktumra vonatkozik. Ezek nyilvánvalóan fontos intézkedések a stabilitás szavatolásához és ahhoz, hogy erőssé tegyük a közös valutánkat. Gondolja-e, hogy egyensúly teremthető a gazdasági koordináció között, és az egyes tagállamok és egyes nemzetgazdaságok sajátosságai között? Úgy gondolja-e, hogy a paktumon belül egyrészt megtartható az egyes gazdaságok sajátossága, másrészt pedig megtalálhatók a legjobb megoldások, legjobb válaszok és mi a helyzet az egyes tagállamok szuverenitásával kapcsolatosan, és eh, az adott tagállamok demokratikus legitim hatóságai részéről megvan-e a lehetőség arra, hogy a saját makrogazdasági célkitűzéseket is tovább tudják vinni. Félreérthető lehet tehát ez a paktum, tekinthető egy olyan paktumnak, amely nem a gazdasági koordinációt szolgálja, hanem amelyet egyes tagállamok ráerőltetnek a másikra, ez pedig nem vinni előbbre az ügyünket. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönjük. Az eurózónán kívülre evezünk. Varian Vazganyan következik. În primul rând, uh, doresc să spun că sunt uh, de acord cu punctul de... Köszönöm a szót, elnök asszony egyetértek a Farompuy elnök úr álláspontjával. Valóban nagyon fontos ez a fajta gazdaságpolitikai koordináció, és az Európai Unió életében, történetében valóban e, mérföldkőhöz érkeztünk. A fiskális konszolidáció roppant fontos 2010-ben a költségvetési hiányok és az állam eh, hiány, eh, illetve államadóság refinanszírozására költött pénzek jó néhány száz milliárd euróval csökkentették az Európai Unió eh, egyéb beruházásokra fordítható pénzállományát. Fontos tehát, hogy a költségvetési hiány 2010-hez képest legalább felére kell csökkenteni, a refinanszírozási költségeket is így tudjuk csökkenteni. Három megjegyzésem lenne, elnök úr. Először is sokat beszélünk a költségvetési politikák koordinációjának szükségességéről. A gazdaságirányítás vagy gazdasági kormányzás keretein belül, amely szívemhez különösen közel áll, közös célokat próbálunk lefektetni olyan országok számára, amelyek eh, gazdasági, fiskális helyzete roppant eltérő. Vannak például olyan országok, olyan tagállamok, ahol a költségvetési hiány eh, valamivel 30% fölött áll, GDP-ben kifejező van, ahol 50%-ot eh, is meghaladja a hiány. Vannak olyan országok, ahol a szociális költségek 30%-ot tesznek ki, van, ahol 13%-ot nagyon fontos különbséget tenni, és megállapítani azt, hogy hogyan tudunk a nemzeti gazdaságpolitikákat úgy alakítani, hogy az eltérő helyzet ellenére a közös Európa 2020-as stratégiában lefektetett célokat elérjék. A második meg jegyzésem az Európai Unió szakértelmére vonatkozik. Az Európai Unió szintjén rendelkezésre áll-e a megfelelő szakértelem, szaktudás és tapasztalat? Tudnék most eh, példákat eh, hozni a kiszámíthatóság terén. Az én hazám eh, Románia esetében az Európai Bizottság 2009-re 5,5%-os gazdasági növekedést tervezett be, miközben a becslés ennélre kb. ugyanennyivel csökkent a gazdaság. A kiszámíthatóság hiányában nagyon nehéz tervezni. Ezen kívül Enélkül nem tudunk, többet kell tenni az oktatás, az egészségügy terén is. Köszönjük, mondja az elnök asszony, nagyon szorít minket az idő, hiszen negyedkor Fanrompuy úrnak valóban el kell menni, és még hárman kértek szót. Következik Litvániából Andrew Curtis úr, őt kiveti Sophie Inetfeld és Miguel Portes kérem az LP képviselőket, akik jól tudják, hogy, hogy mennyit lehet egy percben elmondani, fogják rövidre. A litván kollégát is erre buzdítom, hiszen akkor választ is kaphatnak talán. Tikrai, ačiū, labai trumpai. Visų pirma, prezidente, ačiū, kad jūs pristatėt Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom von Rompuy úrnak, hiszen nagyon egyértelműen és világosan beszélt ezekről az elvekről és gondolatokról. Sajnos Litvániának nem volt lehetősége arra, hogy a Nemzeti Parlamentál megvitassa ezeket a kérdéseket. Egyetértek önnel, figyelembe kell venni a 27 tagország egyes tagországok helyzetét, már ami a pénzügyi helyzetet, a bankok helyzetét illeti. Például Litvániában a valuta árfolyam állandó, és ez, erre oda kell figyelni, ezt is számba kell venni. Amikor mechanizmusokat hozunk létre, akkor a gazdasági és szociális modelleket, a már létező modelleket figyelembe kell venni, és az egyes országok sajátosságait, például a valuta árfolyamot, amely állandó Litvániában. Um, yes, Köszönjük, Sophie. Thank you to Mr. Köszönöm elnök asszony, Van úrnak is köszönöm, hogy eljött hozzánk, és jó látni, hogy ilyen sok nemzeti parlament képviselő vette a fáradtságot, hogy részt vegyen ezen a fontos és érdekes ülésen. A múlt heti tanácsülés nyilatkozatát alaposan áttanulmányoztam, illetve az elmúlt hónapokban kiadott dokumentumokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy csalódott vagyok, és aggódom. Megmondom őszintén, ezt már ezerszer hallottuk korábban is, azt mondta, hogy stabil az euró, de az euró annyira stabil, amennyire a mögötte lévő politikai szándék stabil, amely jelenlegi helyzetben igen gyengének tűnik számomra. Nem tudunk túllépni a kormányközi megközelítésen. Mindig azt mondom a látogatói csoportoknak, hogy ha van 27 ember egy csoportban, és el kell dönteni, hogy sajtos szendvicset vagy felvágott szendvicset fogunk ebédelni, és ezt egy hangon kell eldönteni, akkor nem is lesz ebéd, mindenki éhen marad képzeljék el, hogy ennél sokkal bonyolultabb dologról kell dönteni, egész egyszerűen nem működik. Pedig ezt látjuk, Európa stagnál. Régóta beszélünk arról, hogy mi a gyógyír, mi a kezelés, de hogyha a beteg nem hajlandó lejelni a keserű kapszulát, akkor a beteg marad állandóan csak a köldökünket bámuljuk, egy identitásválságot élünk át, de közben a világ elhúz mellettünk. Igen, elnök asszony, rövidre fogom, egy egyszerű kérdésem van, amit inkább a jelenlévő kollégákhoz, de egy kicsit az elnök úrhoz is ill, intézek. Azt már tudjuk, hogy a tagállamok nagyon jók abban, hogy azt mondják, hogy nem. Tudjuk, hogy mit nem akarnak. Engem inkább az érdekelne, hogy mit akarnak, nem is maguknak, hanem az eurózóna számára fontos ez, hiszen az eurózónát és Európa egészét a tagállamoknak kell vállalniuk, egyébként nem javul semmi. Köszönjük, mondja az elnök asszony Miguel Portas. Köszönöm szépen. Rompoly úr, az én hazámban a kormány, azaz Portugáliában a kormány múlt hét pénteken a csúcson bemutatta, bemutatta negyedik növekedési stabilitási programját. Ezt a dokumentumot nem egyeztették a nemzeti parlamenttel és a többi párttal, és Rompoly úr itt azt mondja nekünk, hogy a nemzeti pártok nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági koordinációban. Itt van az egyik oldalon az, amit ön mond, másrészt itt van az, amit a kormány tesz a gyakorlatban. Másodszor, ami a deficéntel kapcsolatos számításokat illeti. Az euró bevezetésekor a németek egy nagyon észszerű álláspontot képviseltek, miszerint a, a közbefektetéseknek a deficiten kívül kell elhelyezkedniük. Ami a tőke, tőkésítés és az értékteremtés esetében és ami a deficitre vonatkozó számításokat illeti, a tanács azt, azt mondja, hogy a kamatok ezen kívül esnek. Ez azt jelenti, hogy a deficitbe, tehát ezt nem számítják be, és ezzel megvédhetők az olyan országok is, amelyek nagyobb nehézségekkel küzdködnek, mint Görögország és Portugália például, amelyek nem tudnak növekedni, csökkenteni tudják deficitjüket, ugyanakkor azonban az adósságukat nem tudják csökkenteni. Hiszen ez a fajta politika ezt eredményezi. Egy utolsó kérdés. Ön hogyan szeretné meggyőzni a tagállamokat arról, hogy a stabilitási paktumhoz térjenek vissza, hogyha látjuk egyrészt Írország példáját, ahol a, csökkentik a béreket, másrészt azonban az adózás területén nem történik változás. Mivel magyarázható az, hogy mindig ugyanazoknak kell kifizetniük a számlát? Thank you. I think a lot of those were points. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon sok megjegyzést hallottunk, és nem csak kérdést. Van Rompuy elnök úr, kevés ideje maradt, kérem válaszoljon, amennyiben erre ideje marad. Köszönöm szépen ezeket a hozzászólásokat, még akkor is, hogyha nagyon röviden kell válaszolnom ezekre, ne gondolják, hogy nem veszem ezeket komolyan, bizony el fogok gondolkodni rajtuk. Először is lenne egy megjegyzésem. Akik hibáztatják Európát, illetve az európai intézményeket, amiatt, hogy az túlságosan lassú, túl keveset tesz, túlságosan későn. Nos, számukra felhívnám a figyelmet, felhívnám az ő figyelmüket arra, hogy akkor, amikor hivatalba léptem, akkor semmi nem létezett. Nem, volt ugyan stabilitási paktum, azt, ezt azonban nem használták, nem alkalmazták, és nem volt semmilyen, semmilyen makrogazdasági ellenőrzés, se a, a versenyképességet illetően, se pedig a lakás buborékot illetően, az ingatlan buborékot illetően. Nem volt semmilyen mentő, sem átmeneti, sem végleges. A saját kezdeményezésünkre alakultak ezek ki. Tehát, hogyha lépnünk kell, ha lépnünk kellett, akkor ennek az volt az oka, hogy semmi nem létezett a kezdetekben. Ez az első megjegyzésem. Tehát akik kritizálnak bennünket, ezt könnyen teszik, de bizony múltban nem tettek meg bizonyos lépéseket. Ezen kívül el kell kerülni azt, hogy a válság ismét megérintsen bennünket, ismét válságba kerüljünk, és ehhez strukturális lépéseket kell tenni. Ezt tettük a gazdaságirányítás területén, megszületett a bizottság hat javaslata, illetve a gazdaságirányítással foglalkozó jelentés, és ehhez most hozzá kerül az Európaktum, ezzel kiegészül az. Tehát strukturális kérdésekkel foglalkozunk, amely a gazdaság irányításra összpontosít, annak érdekében, hogy ne kelljen szembenéznünk hasonló válsággal a jövőben. Ezek pedig létfontosságú elemek intézkedéseket kell hozni, lépéseket fogunk foganatosítani, egy válságmechanizmust, állandó válságmechanizmust 2013 után, ez is a gazdasági irányítás segíti, és ami a pénzügyi segélycsomagokat illeti, erre vonatkozóan is vannak kezdeményezések, amelyek segítségével egy ilyen válságot, egy hasonló válságot kezelni tudunk a jövőben. Tehát eh, létfontosságúnak tartom azt, hogy elkerüljük egy ilyen válságot a jövőben. Harmadik megjegyzésem. A meghozott intézkedések eh, kellő mértékűek -e a válság, az eurozóna válságának eh, kezelésére, stabilizálására, és bizonyos országok, amelyek ezeket a lépéseket megteszik, kellő mértékűek lesznek-e, elegendőek lesznek-e ezek a lépések. Nos, amikor a költségvetési válság 130, a GDP 130%-ára rugott a kezdetekben, és akkor volt időnk arra, a 90-es években, a 80-es években, de főleg a 90-es években, volt időnk arra, hogy lépéseket tegyünk, intézkedéseket foganatosítjunk, annak érdekében, hogy a finanszírozási deficit ne okozzon ö, problémát. A svéd ö, miniszter elmondta, hogy a 80 es évek végén, a 90-es évek elején súlyos válság érintette Skandináviát, gazdaság és pénzügyi válság. Volt időnk arra, hogy, hogy kezeljük a helyzetet, és ezt meg is tettük. Tehát fontos, hogy idő álljon rendelkezésünkre, és ezt kell biztosítani a pénzügyi piacok számára, amelyek nem nem egységesen lépnek föl, hiszen az euró első évtizedében, az első években nem reagáltak a problémákra, most azonban gyors reakciót látunk, és ez azt jelenti, hogy aránytalanok a, ezek a reakciók. Az Európai Bizottság, illetve Bárnyi biztos úr különböző lépéseket foganatosított, annak érdekében, hogy a pénzügyi piacokat és a pénzügyi intézményeket megpróbálja rendszerbe, rendszerbe hozni, illetve kezelni az Európai Uniós szinten. És természetesen az irracionális és spekulatív elemeket próbálja ezzel ellensúlyozni, illetve a pénzügyi intézmények helyzetét kezelni. Tehát ezen a területen is léptünk. A Természetesen nagy kihívás áll előttünk a költségvetési konszolidáció területén. Erre szükség van, ez elkerülhetetlen. Ennek nemzeti politikai oka is van. Európa hajtja az eurózónát, ez mozgatja, egészségesebbé te kell tenni a nemzeti költségvetéseket, és ez nemzeti hatáskör, nemzeti felelősség. Európa ebbe az irányba szeretne haladni, és ezeket a lépéseket mindenképpen meg kell hozni, már nemzeti okból kifolyólag is, és azért, hogy megőrizzük, megtartsuk a szociális modellünket, modellünket is. A költségvetési konszolidáció keretében azonban meg kell őrizni a jövőbeli beruházásokat, a kutatást és a fejlesztést, az oktatást és egyéb területeket. Ez pedig egy hatalmas kihívás, mindannyian ezzel kell, hogy szembenézzünk. Az európai szinten, az európai szemeszter keretében egy monitoring rendszert hozunk létre, egy felügyeleti rendszert, nem csak a költségvetési konszolidáció területén, illetve nem csak a makrogazdasági felügyelet területén, hanem például az Euró- Európa 2020-as stratégiát illetően is. Ezt a stratégiát integrálni kell a többi erőfeszítésbe. Tehát nem unilaterális lépésről van szó, megszorító intézkedésekről, hanem a jövő megmentésért, megőrzéséért. Ezért az európai szemesztert nem szabad nem szabad egy bürokratikus intézkedésé változtatni, illetve hagyni, hogy ezzé változzon, hanem nagyon is komolyan kell venni. és a gazdasági növekedés, a fenntartható foglalkoztatottságra kell összpontosítani. Nagyon sokan a felszólalók közül ragaszkodtak ahhoz, hogy a hagyományokat, az egyes országok sajátosságait figyelembe kell venni, akkor, amikor Európai Uniós célkitűzéseket határozunk meg. Pontosan ezért már a kezdetekben visszautasítottam bizonyos dokumentumokat, olyan anyagokat, amelyek megjelentek megjelentek a sajtóban, például a 67 éves nyugdíjkorhatárt illetően. Ez nem megfelelő módszer. A jó módszer az a paktum módszere, ami pedig azt jelenti, hogy célkitűzéseket határozunk meg, és ezeket tesszük előtérbe, ezeket szeretnénk megvalósítani, ezt szeretnénk látni, de ennek megvalósítása a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozik természetesen a bizottság, illetve a tanács feladata, hogy ellenőrizze, valóban megvalósultak -e ezek a célkitűzések. De az, hogy hogyan valósulnak meg, hogyan foganatosítják ezeket, ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Koordinálni kell ezeket az intézkedéseket, monitoringozni, felügyelni kell, illetve szankciókra is szükség van. Ezen kívül ott van a piaci nyomás, az egymásra gyakorolt nyomás, az intézményi nyomás, mind ezek abba az irányba mutatnak, hogy megvalósuljanak ezek az intézkedések. Az Európaktum kettős hatású a gazdasági irányítása, tehát vannak átfedések, de ezért mondjuk azt, hogy a paktumnak bizonyos elemeit be kell venni az európai szemeszterbe. Ezt előre láttuk, de szeretnénk további nyomást gyakorolni, kiegészítő nyomást gyakorolni a már meglévő nyomás mellett. Pontosan ezért az euróországokkal össze szeretnénk fogni évente egyszer, illetve mindenkivel, aki ebben a koordinációban részt kíván venni, a bizottsági ajánlások alapján együtt dolgozni, és további nyomást gyakorolni egymásra, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy közös a valutánk, és gazdasági fejlődésünket ugyanabba az irányba kell vezetni, és ugyanolyan gazdasági irányítási politikát kell folytatnunk, amely nem azonos, de ugyanabba az irányba halad. Hogy mindez elegendő lesz-e, hogy az állandó ö, mechanizmus kellő mértékű lesz-e, avagy sem. Nos, legyünk realisztikusak. Ez egy olyan eszköz, a stabilizációs eszközt 17 milliárd euróra, euró mértékben használtuk, és ez el, elengedhetetlen volt, nagyon fontos volt. A probléma nem ebben van, a probléma gyökere nem ebben van. A gazdasági helyzetünket, bizonyos országok helyzetét meg kell változtatni, ki kell igazítani, föl kell ébrednünk, és hogyha probléma van, akkor segítséget nyújtunk. Ezt tettük Görögország esetében is. A Lisszaboni szerződésben erre semmilyen utalás nem történt, nem volt semmilyen ilyen segélymechanizmus, ezt megteremtettük, hiszen megpróbáljuk a financiális helyzetet megőrizni, megmenteni az eurózóna számára. Megvannak az eszközeink erre. És végül egy utolsó megjegyzések. Vannak olyanok, akik panaszkodtak teljes joggal a megszorító intézkedések hatását illetően. Természetesen ezeket meg kell próbálni eh, méltányosan elosztani, megosztani egy-egy országon belül, és ezért eh, szociális területen eh, méltányos méltányosan kell eljárni. Ez létfontosságú. Olyan országhoz tartozom, amely 15%-os deficittel számol, eh, deficittel kellett, hogy számoljon a 80-as években. Ugye most ez a görögországi helyzetet tükrözi. Azt gondolom, hogy eh, sikeresek voltak az erőfeszítéseink, és a különböző intézkedések segítségével sikerült egy olyan szociális megközelítést alkalmazni, amely ebből a válságból kivitt bennünket. Tehát ezt meg lehet tenni, hogy mindig garanciát adhat-e ez a jövőre? Nem, de nagyon fontos, hogy a fiskális területen konszolidáció valósuljon meg, méghozzá szociális igazságosság keretében, amennyire csak lehet. Be kell bizonyítani az embereknek, hogy egy nagyon fontos erőfeszítést teszünk, akkor is, hogyha jelenleg nehéz a helyzet, vannak pozitív perspektívák, a jövő nem teljesen sötét. Erőfeszítéseket teszünk azért, hogy végül a szociális modellt megmentsük és megnyerjük a csatát, nem pedig az a célunk, hogy azt tönkre tegyük. Ezért nagyon nagy felelősség hárul a nemzeti kormányokra ezen a területen, mi megadjuk a nagy irányvonalokat, a nagy gazdasági, költségvetési, illetve struktúrális reformra vonatkozó célkitűzéseket, de ami a megvalósítást illeti, ez nagy mértékben a nemzeti országok felelőssége. Természetesen a közösségi módszer egy olyan módszer, amely segítségével nyomást gyakorolhatunk a tagországokra, és akik nem foganatosítják ezeket az intézkedéseket, amelyek az ő érdekeiket, illetve mindenki érdekét szolgálják, akkor ezeket az országokat szankcionálni kell, de természetesen a nemzeti kompetenciákat meg kell próbálni tiszteletben tartani a folyamat során. Ezek voltak az a válaszokra, a, kérdések, a kérdésekre adott válaszaim, illetve megjegyzéseim. Köszönöm, tudom, hogy az elnök úrnak mennie kell, remélem, hogy nem tartottuk fel, és eléri a repülőgépét. Köszönjük még egyszer, és egy pillanat múlva tovább lépünk a következő napi rendi pontra. All right, don't relax too much because we are going... Még ne dőljenek hátra, nincs még vége, folytatjuk egyből, kérem, koncentráljanak tovább a következő napi rendi ponttal, ami az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti párbeszéd az Európai Szemeszter témájában, tárgyában. Négy Nemzeti Parlamenti Bizottsági elnök következik Kleina úr, Vandenbrucke úr, Kazuhak úr és Stumfol úr, majd négy európai parlamenti előadó következik, közösségi irányítási csomagért felelősek. Kérem, hogy próbálják meg csendben elhagyni az üléstermet, hogy ne veszítsünk még több időt. A terv tehát az, hogy a panelisták mindegyike 5 percig beszél majd, ezt követik majd a kérdések. Ha emlékeztesek mindenkit, hogy a nemzeti parlamenti képviselők a kék papírkártyával, kék lappal tudnak szót kérni. Még egyszer kérem, maradjanak csendben. Nem tisztességes, nem szép dolog, hogy párhuzamosan beszélgetünk, tiszteljük meg a hozzászólóinkat egy kis csenddel. Elsőként Kazimierz Klein következik a lengyel szenátusból, a Költségvetés és Államháztartási Bizottság elnöke. Parancsoljon Klein úr. Vodnicsonca, szanovni państwo. Przed chwilą skończyliśmy bardzo interesującą... Köszönöm. Elnök asszony, hölgyeim és uraim. Egy roppant érdekes vita most véget Van Rompuy úr részvételével, és ezzel elérkeztünk ahhoz az érdekes témához, hogy mi legyen Európa stratégiája az európai szemeszter keretében. Ez a vita, a parlament közé vita szerves részét kell, hogy képezze, a célja ennek pedig az, hogy a gazdasági válság ellen fellépjünk. Fontos, hogy elkezdjünk a részletekről is tárgyalni. Itt az ideje annak, hogy eh, felmérjük, hogy hol állunk, meddig jutottunk. A gazdasági és pénzügyi válság 2008-ban robbant ki a Lehman Brothers összeomlásával. Mai napig halljuk, érezzük az utó rengéseket, van, ahol már elkezdődött a helyreállítás, a kár elhárítás, illetve kezd a gazdaság magához térni, de a 2020-as stratégiát mindenképpen sikeresen végre kell hajtani, és jelenlegi megszorítások időszakában azt is látnunk kell, hogy korlátozott a mozgásterünk, Nos, a államháztartás reformja terén bátran kell fellépnünk, a munkanélküliség csökkentése és a növekedés e, beindítása a célunk. Lássuk be, hogy a Lisszaboni stratégia egy valódi fiaskónként minősíthető, a távoli célunk az, hogy az amerikai, a kínai eh, versennyel lépést tartsunk. E tekintetben vannak részsikereink, mint például a Galileo, vagy az ITER, eh, magfúziós kísérleti reaktor, azonban meg kell találnunk a módját annak, hogy 2014 és 2000 20 között a kutatás és fejlesztés témájában területén még többet költsünk. Úgy tűnik, hogy nem lesz ez megfelelő jelenlegi tervek, nem lesznek kielégítőek. A az Európai Bizottság ajánlásait mindannyian olvastuk, itt a pénzügyi helyzet stabilizációjára hívja fel a figyelmet az Európai Bizottság a szegénység elleni fellépés fontosságára, gyakran ezek a célok látszólag egymásnak ellentmondóak. Nos, az Európa 2020-as stratégia a legkevesebb, amit végre kell hajtanunk, hiszen ez minimális elvárásokat, minimum elvárásokat foglal magába, fogalmaz meg. Vannak azonban olyan tagállamok, amelyeknek nehézségük lesz majd ezen stratégia végrehajtásával sok álmodozhatunk a versenyképességről, de a 3%-os, a GDP 3%-át még messze nem éri el a kutatásra és fejlesztésre fordított pénzek aránya. A, az agrárpolitika és a konvergencia politika alapvető fontosságú, hiszen sajátos módon tagállamok között fejlettségben és egyéb téren a mai napig óriási szakadékok tátonganak. PKB Európa így nem folytathatja tovább, ha megvizsgáljuk a GDP növekedését a tagállamokban, akkor még ezen a téren is óriási különbségeket találunk. Sőt, tovább tágulhat a szakadék. Ez egy újabb érv a konvergencia mellett ami jól hogy a konvergencia eh, elengedhetetlen, a több dimenziós eh, szolidaritás Európa számára kiút lehet. Ez nem altruizmus, ez nem eh, a jó szendék kérdése, ez önös, felfogott érdekünk ez azonban új felügyeleti mechanizmusokra, új intézményi keretre van szükség. Az Európai Bizottság eh, kicsit talán túlrágált a helyzetet. Vannak új válságok, eh, vannak új olyan helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni. A 3%-os maximális eh, deficit nem mindenhol tartható. Az amerikai kormány jó példája annak, hogy a 3%-os deficit maximum nem mindenki számára kívánatos. Persze bizonyos ágazatokban van le annak még megtagadási lehetőségek. Lengyelországban például, a Lengyelország ugye nem tagja az eurózónának, pénzügyi megszorító intézkedésekre volt szükség, az államadóságot és a költségvetési hiányt próbáljuk csökkenteni, azonban ezek a mozgásterünket jelentősen korlátozzák, a költségvetés kiadási oldala eh, maximáltá vált, és éppen ezért eh, ott próbálunk lenyesni a kiadásokból, ahol tudunk, az oktatásban például, vagy a kutatás terén ezek olyan költségvetési megszorítások, amelyekkel jó néhány tagállamnak szembe kell néznie, és ezek sajnálatos módon középhosszú távon komoly nehézséget okozhatnak. A költségvetési szigor az egyik legfontosabb közös feladatunk. Minden eh, nemzeti parlamentnek és tagállamnak tisztában kell ezzel lennie. Ugyanakkor egy pár példát hadd hozzak. Tavaly Lengyelország másik kilenc tagállammal együtt kérte, hogy a transferekre vonatkozó megoldást találjanak, a nyugdíj rendszerben található hiányt kértük, hogy ne számítsák be a költségvetési hiányba, azonban végül mégiscsak beszámították. Szerintem éppen ezért meg kell újra vizsgálni annak a kérdését, hogy a tagállamok kívánságait mennyire tudjuk figyelembe venni. Szerintem a makrogazdasági koordinációt új szemszögből kell közelítenünk, és nagyon remélem, hogy az európai szemeszter ebben fontos szerepet játszhat. Az Európai Parlament ehm, nemzeti parlamentekkel történő együttműködésének fontos szerepet szánunk. Szeretnénk, hogyha nem lennének olyan szabályok, amelyek túlzottan szigorúak, mert úgy véljük, hogy ezen a ponton korai lenne még ez. Thank you very much. I, by way of explanation, I... Köszönöm szépen. Hét percet mondtunk az előadóknak, és most hirtelen ötbe kell bele sűríteniük a mondandójunkat, és ezért csúszott ki az időből az előző hozzászóló. Most pedig Fandenbrücke úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amint az imént már elmondtam, a belga parlamentben egy nagyon részletes vitát folytattunk a feltett kérdések alapján. Kezdetben az eljárás számunkra is újszerű volt, de azt hiszem, most utólag elmondhatom, hogy ez a vita nagyon hasznos volt. Széleskörű konszenzust értünk el, amely az összes demokratikus párt beleegyezését is magában foglalja, és egy nagyon részletes, átfogó választ tudtunk megfogalmazni a kérdésekre. Ezt az imént már elmondtam, most majd részletesebben kifejtem mindezt. Fontosnak tartjuk, hogy az európai szemeszter és a gazdasági irányítás egy olyan stratégiába ágyazódjék, amelynek célja a gazdasági növekedés. Egy olyan stratégia részét képezze, amely megfelelően széles körű és kiegyensúlyozott. Nagyon fontos a preventív tényező is, tehát a jövőbeni válságok megelőzése rendkívül fontos. Szeretném kiemelni ezt a preventív elemet. Az a benyomásunk, hogy bizonyos elemek, amelyek nagyon fontosak lennének a pénzügyi ágazatról szóló vitában ma Európában már nem kapnak elegendő figyelmet. Utalnék például arra a különbség tételre, amely véleményünk szerint fontos, amelyet meg kell tennünk egyrészt a takarékpénztárak tevékenységek között, valamint a kereskedelmi bankok kockázatosabb tevékenységek között. Az a benyomásunk, hogy az Egyesült Államokban gyorsabb az előrelépés ezen a téren, mint Európában. Hogyha nem állunk készen arra, hogy a jövőben szigorú különbséget tegyünk a kereskedelmi bankok, valamint a klasszikus takarékpénztári tevékenység között, hogyha egy tagállamot, tehát ezt nem akarják bevezetni, akkor ott más intézkedésekre van szükség. Itt kell megemlíteni a Bázel 3 egyezményt, valamint a, azt, hogy ha a bankok kockázatos tevékenységet kombinálják, kombinálnak a takarék bankként végzett tevékenységükkel, akkor látnunk kell, hogy az Európai Parlamentnek vitát kell folytatni a Bázel 3-ról, és felszólítjuk az Európai Parlamentet arra, hogy ezeket a szerkezeti problémákat kísérje figyelemmel a bankok területén, és a Bázel 3-at a szükséges szerkezetváltás fényében lássa, ami a bankszektort illeti. Elmondanám még egyszer, hogy az Egyesült Államokban gyorsabban döntöttek ezen a téren, és konzekvensebbek is a döntések. A másik pont, amit említeni szeretnék, a gazdasági növekedés támogatás előmozdítása. Az általunk elfogadott dokumentumban a gazdasági integráció mélyítését emeljük ki, és utalunk a Monti jelentésre is. Konkrét ösztönzőkre van szükség a gazdasági növekedés eléréséhez, mindenképpen a kutatás és a fejlesztés területén. Azt gondoljuk, és tudom, hogy ez vitatott, de nálunk egy széles többség amellett áll ki, hogy a határokon átívelő projektek finanszírozása megfelelő volna az eurókötvények révén, akkor, hogyha ezek a projektek az általános gazdasági növekedést szolgálják. Ezeket a az eurókötvényeket úgy kell kialakítani, hogy az egyes tagállamok felelőssége ne csökkenjen, de úgy gondoljuk, hogy erre megoldást található. Utalnánk a pénzügyi ágazatban uralkodó helyzetre, és arra a lehetőségre is, hogy egy pénzügyi tranzakciókra kivetett adót vezessünk be. Tekintettel az európai szemeszterre mert elmondtam, hogy úgy gondoljuk, hogy a, azt, amiben megállapodtunk, az a lehető legszigorúbban be kell tartani. Úgy gondoljuk azonban, hogy nagyon fontos a pontos betartás ezen intézkedéseknek, és mindennek alapját az Európa 2020 stratégia kell, hogy képezze, amely Európa számára egy fejlődési stratégia. Itt nem csak a kutatás és fejlesztés a fontos, hanem a képzés és a felsőoktatás kérdése is. Ez összefüggésben áll a foglalkoztatottsággal, a munkahelyek minőségével és a társadalmi integráció kérdésével. Az Európai Unió hitelessége számára központi jelentőségű, hogy a gazdaság irányítás és az Európa 2020 javaslatai ne csak, illetve ajánlásai ne csak a költségvetési szigorra vonatkozzanak, illetve a bérköltségek versenyképességére, hanem hogy a kutatás és a fejlesztés terület is bekerüljön ezen javaslatok hatáskörébe, valamint a képzés, felsőoktatás, szociális integráció kérdése is. A belga parlament részéről tehát ezek lennének a megjegyzéseink. Köszönöm. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy elnézést kell kérnem egy egy elírás miatt. Kazuak úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy a nemzeti parlamenteket fogadják, és hozzájárulhatunk az önök munkájához. Véleményem szerint ez az együttműködés nagyon értékes, szükség van rá, hiszen mindenkinek megvan a maga szerepe a saját maga legitimitásának keretében. Az európai intézményeket a, a adósságválság foglalkoztatja, legyenek gondoljunk akár a keleti országokra, de a megoldást az Európai Unió keretében képzelik el, azonban a nemzeti parlamentek együttműködése nélkül ez lehetetlen. Nagyon fontos tehát a nemzeti parlamentek hozzájárulása azért, hogy megértsük egymást, és olyan megoldást találjunk, amely elfogadható mindenki számára. Egy-két szóban szeretnék szólni arról, hogy az európai szemesztert hogyan képzeljük el Franciaországban, és szeretnék utalni az előttem szólók megjegyzésére is. 2010-ig a francia kormány kötelezettséget vállalt a parlamente felé, miután az Európai Bizottsággal is konzultált, és stabilitási programot hozott létre, illetve nemzeti reformprogramot fogadott el, akkor azonban ennek a francia parlament keretében nem volt igazán értelme, hiszen, hiszen már az intézkedéseket megvalósították, foganatosították akkor. Tehát ez azt jelenti, hogy ö, ö, továbbra is ö, a parlamenti képviselők véleményét kikérték, és ez nagyon fontos gyakorlatnak bizonyult. A múlt évtől kezdve a, meg a francia kormány továbbra is foglalkozott ezzel a kérdéssel, megpróbált stabilitást létrehozni. Két programot fogadtunk el 2009-ben, Természetesen ezt nagy mértékben felborította a válság, illetve ott voltak a 2010-es programok, 2011-re vonatkozó programok is, ami azt jelenti, hogy a francia kormány a parlamentnek egy stabilitási programot nyújtott be, és erről vitázott a Nemzeti, Nemzeti Parlament. Ez pedig azt jelenti, hogy az a francia kormány nagy mértékben együttműködik az Európai Uniós, Uniós intézményekkel. Egy nagyon fontos állásfoglalás született, döntés az Európai Bizottságban, amely a koordinációt mozdította elő a nemzeti parlamentek keretében, illetve az európai intézmények között. A gazdasági és financiális kérdéseket a stabilitási programmal kívánjuk, kívántuk megoldani. Természetesen a nemzeti parlamentek bizonyos kötelezettségeket vállaltak. A kérdés azonban, hogy hogyan lehet ezeket megvalósítani a költségvetés szuverenitást egyetlen ország sem szeretné föladni, mindenki a saját nemzeti költségvetésére összpontosít, azonban közös munkát kell végeznünk, és meg kell próbálni valamilyen közös hangot találni, és mindemellett megőrizni saját érdekeinket az intézmények, az európai intézmények szintjén. Ezért egy információ cserére, a jó gyakorlat megosztására került sor a nemzeti tagállamok között, és levonjuk a közös tanulságokat, a közös következtetéseket, természetesen figyelembe véve az egyes országok specifikus körülményeit, és erre utalt már egy előttem szóló kolléga is. A 27 tagállam az európai szemeszter keretében lehetőséget kap arra, hogy a költségvetési kérdésekkel, a stabilitási kérdésekkel foglalkozzon, és eszmecserét folytasson ebben a témában. Ez nagy mértékben kiegészíti a parlamenti, nemzeti parlamenti vitákat is. Saját részemről azt mondhatom, hogy meghallgattuk Van Rompuy úr bevezetőjét a paktumról, illetve annak a módszereiről, a célkitűzéseiről. Az állam adóságokat az európai stabilitási eszköz segítségével próbáljuk egyensúlyba hozni, és ez a spekulatív elemeket próbálja kizárni. Ebben a tekintetben nagyon nagy örömmemre szolgál az, hogy bizonyos nemzeti parlamenti képviselők a pénzügyi tranzakciókat megkívánják adóztatni. És ez bizonyos garanciát is biztosíthat. Nagyon nagyon fontos az, hogy a, a spekulációt megpróbáljuk elkerülni, illetve megelőzni. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, és elnézést kérek, hogy tovább beszéltem, mit kellett volna. Problem, you didn't have the clock on at all, so... Egyáltalán nem ment az óra, úgyhogy biztos, hogy nem ment túl öt percen. Következik Stumfol úr. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretnék én is köszönetet mondani ezért a közös parlamentközi ülésért. Azt hiszem, hogy ez egyre fontos szerepet játszik majd a jövőben, és Fárompoly elnök úrral teljesen egyetértek abban, hogy az európai szemeszter számos eleme a nemzeti parlamentek hatáskörébe, felelősségébe tartozik. Elmennék egészen odáig, hogy azt mondjam, hogy az Európa 2020 stratégia csak akkor lehet sikeres, hogyha a tagállamok készen állnak arra, hogy ennek a stratégiának a célkitűzéseit átvezessék a saját nemzeti programjaikba, és ennek megfelelően meg is valósítsák. Ami Ausztriát illeti, mi teljes mértékben kiállunk a stratégiai háromszög mellett, ahogy én nevezni szoktam. Ez egyrészt a költségvetési konszolidációt tartalmazza, másrészt a szerkezeti reformokat, valamint az ösztönzőket a növekedés számára, valamint a foglalkoztatottság biztosítása is ide tartozik. Mindezek összefüggnek egymással, az egyik a másik nélkül nem létezhet, a költségvetés konszolidációja nélkül nehéz lesz elérni a megfelelő növekedést és a foglalkoztatottságot például. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a kihívások, ez a stratégiai háromszög, és az általa jelentett kihívások sokkal nagyobbak, mint a politikai akarat. Sokkal nehezebb politikailag megállapodni arról, hogy hogyan szanáljuk a költségvetést szemben azzal, hogy erre vagy arra ennyi vagy annyi pénzt adunk ki. Meggyőződésünk az is, hogy a Európa, mint gazdasági színhely megerősítése a globális versenyben, szemben Ázsiával és Amerikával, megköveteli, hogy ezeket a célokat valóban megvalósítsuk. Európa egyfajta köztes pozícióban helyezkedik el, egyrészt Kína és Ázsia, másrészt az USA között. Éppen ezért nagyon fontos a céljaink megvalósítása, máskülönben ebből a pozícióból nem tudunk kikerülni. Az európai szemeszter bizonyos célkitűzéseit átvezettük a nemzeti politikánkba, és már 2007-ben gyakorlatilag egy teljesen új költségvetési törvényt fogadtunk el, amely egyébként alkotmánymódosítást is megkövetelt, amely két lépésben valósul meg, és az elkövetkezendő négy évre egy költségvetési keretet határoz meg. Ez azt jelenti, hogy az összes területen egyfajta felső határt határoztunk meg a költségvetési kiadások számára. Jelenleg 2014-ig határoztuk meg a költségvetési keretet, és az idén határozzuk meg 2015-ig terjedően. Ez a felső határ nagyobb rugalmassággal is párosul, hiszen hogyha bizonyos minisztériumok nem költik el a teljes összeget, akkor később nagyobb lesz a mozgásterük. 2013-ban vezetjük be a második lépését ennek a teljesen új struktúrának. Egy teljesen új szemvitelt is bevezetünk ezzel párhuzamosan, és emellett Bevallom azt is, hogy hatalmas kihívások előtt áll mindenki, aki egy ilyen teljesen új szerkezetet vezet be. Ennek megfelelően képzési programokat is nyilván meg kell valósítanunk, annak érdekében, hogy a pénzügyminisztérium valóban el tudja látni megfelelően a feladatait. Azt hiszem, nagyon jól felkészültünk a kihívásokra, amelyek az európai, amelyeket az európai szemeszter is meghatározott. Már látszódnak az eredmények, a deficitünk 4,2-ről 3,2 százalékra csökkent, és jövő évre 2 százalékos deficittel számolunk. Ez azt jelenti tehát, hogy megfelelően felkészültünk, és emellett a stabilitási programról is nyilván vitát fogunk folytatni az, az osztrák parlamentben, emellett pedig egy stabilitási paktumot is létrehoztunk a szövetségi szint, az egyes tartományok és az önkormányzatok között. Egy olyan időt élünk meg, amikor minden nemzetállamnak megszorításokat kell tennie, azt hiszem, illúzió volna egy ilyen időszakban azt gondolni, hogy az Európai Unió költségvetése növelhető. Egyetlen egy lehetőséget látok. Azt hiszem, hogy most megvan a lehetőségünk arra, még akkor is, ha tudom, hogy vannak tagállamok, amelyek egyelőre ellenzik a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót, mégis úgy gondolom, hogy szükség van erre, hiszen többen is utaltak már rá, hogy a pénzügyi ágazat teljesen elszakadt a reálgazdaságtól. A stabilitási paktumot emellett nem szabad felpuhítani. A bérpolitika, a nyugdíjpolitika nagyon fontos pontok. Ausztriában például egy teljesítményorientált, termelésorientált bérpolitikát folytatunk, ebben egyeztünk meg, emellett pedig a nyugdíjpolitikát a várható élettartamhoz kellene igazítani. Ezzel végre is értem a mondandómnak, végül mégis elmondanám, hogy úgy gondolom nem elegendő, hogyha csak évente egyszer-kétszer ülünk össze itt egy ilyen parlamentközi ülésen, azt hiszem, hogy szorosabb együttműködésre volna szükség. Köszönöm. Uh, Köszönjük. Tovább léphetünk a négy európai parlamenti előadóra. A hatos csomagnak is nevezik őket meglepő módon. Elsőként úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy számomra rendkívüli nagy öröm, hogy részt vehetek ezen az ülésen. Hat évig a portugál parlament képviselőjeként tevékenykedtem, és jelenleg megállapíthatom azt, hogy változtak a dolgok a tekintetben, hogy a nemzeti parlamentek hogyan folytatnak párbeszédet az európai politikáról, és egyre inkább, egyre nagyobb szerepet játszanak az európai politika kialakításában. A hat jog, jogszabály javaslat tekintetében sok minden változott. Az alapot tulajdonképpen a válság háttere képezi, a válság okai képezik, valamint az európai intézmények által javasolt megoldások. Annak érdekében, hogy a növekedési stabilitási paktum ne veszítse el hitelességét, Európa azt mondta, hogy jobban oda kell figyelni az adósság, az államadósság kritériumára, ugyanakkor szerepet játszott az is, hogy a makrogazdasági egyensúly esetében is intézkedésekre van szükség, a költségvetési egyensúly tekintetében is ugyanez igaz, és nekem az a benyomásom, hogy jelenleg szükség van arra, hogy ösztönzők rendszerét teremtsük meg, amelyek párhuzamosan kísérik a szankciók rendszerét. Az Európai Parlament nagyon innovatív eszmecseréket folytatott e témakörben, a hat jelentéstevő is ülésezett, és azt kell mondanom, hogy az Európai Parlament nem maradt meg annál, azoknál a javaslatoknál, amelyeket előterjesztettek nekünk. A jelenlegi helyzetre is alapoztuk eszmecserénket, a jelenlegi fejleményekre, és figyelemmel kísértük azt is, hogy az Európai Parlamenten kívül mi zajlik. Az Európai Parlament intézményként a viták lezártakor beleszólási joggal rendelkezik majd abban, hogy ezen a területen, ezen kérdéskörökben mi történik majd a jövőben. Az európai szemeszter központi jelentőséggel bír az intézkedés csomag tekintetében. Ez egy intézményes keretet is meghatároz, és szükség van egy konkrét célkitűzésére. Nem elegendő, hogyha megvannak az eszközeink, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi az a cél, amit el akarunk érni. A stabilitási paktum egy olyan paktum, melynek egyre inkább növekedési paktummá kell kinőnie magát. Hogy szemügyre vesszük a különböző tagállamokat, akkor és az én országom nyilván nem kivétel, és ha megnézzük, hogy hogyan reagálnak az egyes tagállamok a válságra, hogyan alakítanak ki mentőcsomagokat, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy mik a kilátások a nemzetgazdaságaink számára, hogy mi, képviselők, hogy képzeljük el a jövőt, és mit szeretnénk elérni. Nyilvánvalóan kiegyensúlyozott államháztartásra van szükség, ahol a deficit és a kiegyensúlyozódik, azonban nyilvánvalóan a nemzetgazdaságok számára egy közös vízítani Szemügyre kell azonban menni azt is, illetve látnunk kell azt is, hogy az egyes tagállamoknak megvannak a sajátosságaik. Egyesek nyilván szerkezeti reformokat követelnek, majd mások azt mondják, hogy specifikus területeken van szükség intézkedésekre, és éppen ezért van szükség nagyobb európai koordinációra, éppen ezért fontos azt, hogy alkalmazzuk a közösségi módszert. Éppen ezért a jelenlegi helyzetben ezek nagyon nehéz döntések, nagyon nehéz megoldást találni a kérdésekre, azonban mégis meg kell próbálnunk a válságból egy lehetőséget kovácsolni. Szeretnék mondani még néhány szót a parlamentek szerepéről. Én sikra szálltam azért, hogy a nemzeti parlamentek szerepe növekedjen, illetve hogy a koordináció a parlamentek és az Európai Parlament között növekedjen hiszen elfogadhatatlan az, elfogadhatatlan az, hogy az Európai Parlament javaslatokat tegyen, amelyeket utána majd a nemzeti parlamentek kénytelenek tudomásul venni. Egyeztetésekre van szükség. Nem szabad ezeket a dokumentumokat úgy tekinteni, amelyeket Brüsszelben a kormányok előterjesztenek, anélkül, hogy előtte a helyben vitát folytattak volna erről. Szükség van a megfelelő koordinációra, Biztosan lesznek majd olyan pontok, amelyekben egyetértés születik, és az Európai Parlament egyre inkább olyan parlamenté is válik, ahol a nemzeti parlamentek is beleszólást kaphatnak, és fontos szerepet játszanak. Köszönöm. Thank you very much. Uh, now, Elisa. Köszönjük szépen. Elisa következik. Obrigada, Sharon. Eu começo exatamente onde o meu colega... Köszönöm szépen, Sharon. Ott szeretném folytatni, ahol Diego Fejó kolléga abba hagyta. Úgy gondolom, hogy az európai szemeszter, a mai ülésünk témája, egy rendkívül fontos eszköz lesz majd ahhoz, hogy megvalósuljon a koordináció az egyes tagállamok gazdaságpolitikája között, és hogy az egyes tagállamok között is egy koherencia alakulhasson ki a különböző nemzeti programok között annak érdekében, hogy eleget tehessenek a tagállamok a bizottság követelményeinek, másrészt azonban meg tudják valósítani saját nemzeti célokat is. Ez nem lehet egy olyan eszköz, amelyet ráerőltetünk a tagállamokra. Nem lehet olyan eszköz sem, amely csökkenti a saját felelősséget, és az egyes tagállamok nem viselnek már felelősséget saját stratégiájuk iránt. Lehet ez az európai szemeszter egy nagyon jó eszköz, hogyha megfelelően használják, ha nem megfelelően használják, akkor nyilvánvalóan ez egy negatív hatású eszköz lesz. Ami a teljes jogas, jog, jogalkotási csomagot illeti, úgy gondolom, hogy ez egy történelmi esélyt ad nekünk arra, hogy több észszerűséget, realizmust, hatékonyságot vigyünk a növekedési és stabilitási paktumba. Hogyha összességében szemügyre vesszük a makrogazdasági helyzetet, a deficitet, az államadóságot, akkor ez önmagában véve egy jó dolog, de nyilván fennáll annak a veszélye, hogy ez az eszköz egy szankció csomaggá váljon, és az Európai Parlament ezt nem szeretné látni. Ezek a jogszabály szövegek nem vezethetnek szankciókhoz, hogyha valaki nem tartotta be a kritériumokat, ami a költségvetés hiányát, az államadósságot és a makrogazdasági mutatókat illeti. Vannak bizonyos pontok, ahol már konszenzus rajzolódik ki. A jogalkotási folyamatban és a megvalósítás különböző szakaszaiban rendkívül fontos továbbá az is, hogy a polgárok képviselőit is megkérdezzük, és ez pedig az Európai Parlament, másrésztről a nemzeti parlamentek feladata lesz. Egy teljesen új elem számára vagyok én a jelentéstevő, mégpedig a makrogazdasági egyensúly hiányok kérdésével foglalkozom. Fontos látni, hogy ez az együttdöntés folyamatán belül zajlik, ez pedig megköveteli a szoros együttműködést, hogyha ilyen új elemekről van szó, amelyek bekerülnek a versenyképességi paktumba és az Európaktumba. Hogyha az egyes tagállamok versenyképességét elemezzük, akkor Ezeket az elemeket is szemügyre kell vennünk, amelyek most kormányközi szinten kerülnek előtérbe, és össze kell kötnünk mindezt az új gazdasági kormányzás teremtette lehetőségekkel. Nagyon fontos tehát látnunk ezeket a makrogazdasági egyensúly hiányokat is. A parlamenteket is be kell vonni, mindenek előtt az Európai Parlamentet az egyes indikátorok meghatározásakor annak érdekében, hogy egy átfogó értelmezés jöjjön létre, hogy megfelelően tudjuk meghatározni a célokat, ami az adósságot, az államadósságot illeti, illetve a költségvetési hiányt, és hogy reálisan láthassuk azt, hogy mi a helyzet a rágazdaság területén, a növekedés, foglalkoztatottság területén az egyes tagállamokban. Mindez tehát hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon egy fenntarthatóságot tudjunk teremteni, és fel tudjunk lépni az egyensúlyhiányok ellen. Aztán a harmadik pont, amelyet említenék, itt szintén egy konvergencia mutatkozik, ami a makrogazdasági egyensúlyhiányokat illeti. Itt nem szankciókról van szó, nem lehet egy tagállamot megbüntetni azért, mert nem tudta elérni azokat a komplex célkitűzéseket, amelyeket meghatározott a maga számára. Nem feltétlenül arról van szó, hogy az adott ország nem tett megfelelő erőfeszítéseket. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha csalásokra kerül sor, vagy nem megfelelő az együttműködés az adott tagállam részéről. De egy makrogazdasági egyensúly elérése egy rendkívül nehéz feladat, ezt látnunk kell. Aztán vannak más dimenziók is, más vetületek, hiszen az adott tagállam felelősségét szimmetrikusan kell látnunk. Vannak országok, amelyek költségvetése hiányt mutat, vannak olyanok, amelyek egy eh, költségvetése többletet mutat. Nagyon fontos itt az egyes stratégiákat szem előtt tartani. Az egyes mutatók nem automatikusan alkalmazandók, hanem egy részletes elemzés és értelmezés alapját kell képezniük ezeknek a mutatóknak, indikátoroknak. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az egyes tagállamoknak milyen a mozgásterük, hogyan alakul a mozgásterük, és ezen belül mit tudnak tenni és mit nem. Hiszen az európai nemzetgazdaságok olyan szorosan összefüggnek már egymással, hogy az egyik tagállam intézkedései kihatással vannak egy másik tagállamra is. Itt az európai előrelépést kell támogatnunk mindenképpen, és meg kell próbálnunk az adott kereket megfelelően kihasználni. Köszönöm. Sisu. Gulád asszony, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, hiszen hosszú út áll önök mögött, és időt szántak arra, hogy eljöjjenek, és eszmecserét folytassanak velem, velünk. Két ö, oka is van annak, hogy együtt kell működnök. Van ennek egy igazságügy, egy jogi oldala, a Lisszaboni szerződés, illetve ott van a válság, a gazdasági válság. Hogyha a jogi oldalra utaltam, ezt azért tettem, mert szerettem volna elmondani, hogy a Lisszaboni szerződésben mindent megerősödött. Az Európai Parlamentnek fontosabb szerepe van, de az együtt döntés hatásköre is kibővült a parlamentek pedig egész egyszerűen az Európai Parlament el, el akarja végezni feladatát, és ezt a tagállamok rótták ránk ezt a feladatot, hiszen társjogalkotók vagyunk. Tehát amikor a tanácsi következetésben azt olvassák, hogy márciusban dőlnek el a dolgok, hát ez nem teljesen van így, hiszen előtte van egy parlamenti fázis, amely során megvitatjuk ezt a csomagot. Van Rompoy úr hangsúlyozta, hogy a pénzügyi ellenőrzés területén nagyon nagy előrelépés történt. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Parlament segített a tagállamoknak abban, hogy egy európai megoldás szülessen, ami pedig a válságot illeti. Közös a felelősség, amely terhel bennünket. Ez pedig az, hogy mostantól kezdve egy pár hónapon belül meg kell próbálnunk újra éleszteni a reményt az európai állampolgárokban, hiszen nagyon sokan nehéz helyzetben vannak, nehéz helyzettel küzdenek, és valahogy megoldást kell találnunk. Ahogyan ezt Kazakov úr is hangsúlyozta, nem szeretnénk azt, hogy ne lássuk pontosan, mi történt ezekben, a, ezekben az esztendőkben, a mögöttünk álló esztendőkben. Az eurózónában vannak olyan országok, amelyek a kötelezettségvállalásaikat nem teljesítették, sem a közfinanszírozás, az államháztartás, sem pedig a versenyképesség területén. A nyílt koordináció keretében a legmagasabb szinten kötelezettséget váltunk arra, hogy versenyképesebbé tegyük Európát a világban, bár ugye ez a megfogalmazás egy kicsit nevetséges. Nagyon fontos, hogy őszintén és egyértelműen beszéljünk egymással. Nagyon fontos az, hogy minden ország elvégezze a házi feladatát. Az előttünk álló kérdés az az, hogy hogyan fogunk meggyőződni arról, hogyan fogjuk biztosítani azt, hogy közös ellenőrzést alakítunk ki, egy közös felügyeletet a, ennek a fogalomnak a lehető legjobb értelmezésében a hibákat, a szakadékokat korrigálni kell, vannak szankciók, és erre vonatkozik az én jelentésem, tehát mi történik akkor, hogyha a nem tudjuk megvalósítani, és hogyan lehet nyomást gyakorolni egymásra? Természetesen ez a nemzeti szintet nem váltja föl, de mégis európai szinten megpróbáljuk kiegészíteni a nemzeti intézkedéseket. A csomagban van egy javaslat, amely azt veszi célba, hogy valós párbeszéd alakuljon ki az Európai Parlamentben. Tehát legyen ez egy ország helyzete, az államháztartás, a makrogazdasági egyensúly kérdése. Itt nagyon fontos, hogy párbeszéd, dialógus alakuljon ki, amely keretében az egyik országban meghozott döntések következtetés, következményeit egy másik országra vonatkozóan meg tudjuk vizsgálni. Legyen ez akár a nyugdíjkérdés, vagy, vagy az adók kérdése. Fontos, hogy Európai Uniós szinten beszéljünk erről a határokat átívelve, és a nyelvi korlátokat is átszelve. ez nem arról szól, hogy az európai parlamenti képviselők nagyobb fénybe kerüljenek, előtérbe kerüljenek, nem. Nemzeti felelősség az, hogy Európai Uniós szinten is eszmecserét folytassunk. Nekünk, jelentéstevőknek szükségünk van erre, a párbeszédre, erre az eszmecserére. És még van egy utolsó megjegyzésem. Született egy javaslat, bár az ECON bizottságban még nem szavaztak erről ez pedig az euró kötvények kérdése. Én ezt mindig megpróbáltam elősegíteni, nagyon egyszerű ennek az oka. Az Euró- Európát a különböző tagállamok közötti problémával ö, nem tudjuk megoldani. Van egy közös, közös valutánk, és ahogyan elhangzott, növekedési projekteket kell finanszírozni, de emellett, hogyha már az állami finanszírozást egészségesebbé tettük, akkor meg kell próbálnunk hatékonyan fellépni a világban, nem csak mindig védekező szerepet vállalni. Nézzük, nem csak az arra van szükség, hogy megnézzük, hogy mit vállalta az Egyesült Államok, és arra reagáljunk. Viki. Köszönjük, Viki very much. Köszönöm. Roppant érdekes hallgatni, hogy a nemzeti parlamenti képviselők elmesélik, hogy a tagállamokon hogyan próbálnak ezzel a helyzettel megbirkózni. Nekem a gazdasági irányítási csomagban tulajdonképpen az a célunk, hogy helyreállítsuk a tagállami gazdaságok egészségét, és fel kell azt ismerni, hogy az egyik gazdaság állapota nagyon szorosan összefügg a másikéval, bár néha ez a kapcsolat szorosabb, néha ez lazább, de mégiscsak egymástól függnek az uniós tagállamok gazdaságai. Szofi korábban beszélt arról, hogy 27 tagállamnak kell eldöntenie, hogy milyen szendvicset ebédeljenek. Nos, szerintem igenis elképzelhető az, hogy egészséges, eh, egészségesen étkezünk, de mégse egye minden tagállam mindig ugyanazt. Ehhez az kell, hogy az úgynevezett National Ownership intézménye működjön, ami azt jelenti, hogy magáinak tekinti mindenki ezt a közös célt, ezt a közös folyamatot, és akkor így mégiscsak eltérhet mindenkinek az ebédje, de ugyanolyan egészséges lehet. Hosszú távon, ahogy az én eh, jelentésem is fogalmaz, az átláthatóságot kell növelni, hogy az adófizetők, a maguk a tagállamok, a szomszédos államok és az Európai Bizottság is láthassa, hogy közép és hosszabb távú előrejelzések, tervek pontosan mit jelentenek, a, hogy mindenki lássa, hogy mennyi pénz van a bankunkban, hogy ugyanazok legyenek az elszámolási könyvelési, könyviteli szabályok az uniós költségvetéssel kapcsolatos eh, kiszámíthatóság fontosságát is hangsúlyozom jelentésemben, hiszen a tervezés ez, ez elengedhetetlen, de azzal tisztában vagyok, hogy mindenkinek a saját szabályaira van szükség, a nemzeti numerikus szabályok el is hangzottak ma. Az Európai Unió népszerűsége vagy népszerűtlensége elhangzott, Persze, hogy népszerű lenne az, aki elveszi a gyerekektől a csokoládét és az édességet, de pont most a Európának ez a feladata, hogy egészséges étrendet biztosítson az Európa tagállamok gazdaságának Eh, mégiscsak nemzeti szinten kell a közösen elfogadott szabályokat végrehajtani. Akkor a felmerül annak is a kérdése, hogy kit hívunk meg ebédre, 17 vagy 27 tagállam, 17 plusz a 17 az eurózónához csatlakozni kívánó országok, vagy esetleg a briteket is megkívjuk az asztalhoz, akik egyáltalán nem kérnek az euróból. Az különböző gazdaságok egymástól való függése eltérő fokú, főként az eurózónán belül eh, ez megint csak meghatározza, hogy milyen gyógyszert alkalmazzunk, és az különböző eurózónán belüli és kívüli országok sajátosságait figyelembe kell venni, ahogy azt a lengyel, nagyobb becsült lengyel kollega is hangsúlyozta. A nyugdíjak kérdésével, nyugdíjreform kérdésével kapcsolatban én is tisztában vagyok azzal, hogy mennyire néz a helyzet, hiszen megváltoztatták a szabályokat, menet közben valóban ez nem segít. Az analógiát folyt, folytatva, e, mi től betegedett meg Európa? Bázel és a bankok, hangzott el Verga kollégától. Nem csak kormányzati Eh, adósság, állami adósságról kell beszélni, hanem a, maguknak a polgároknak az eladósodásáról is, a túlzottan könnyen adott kölcsönökről, az ingatlan buborékot többször, többször említettek az én hazámban, a Northern Rock eh, likviditási eh, hiánya, vagy egyensúly hiánya okozott problémát. Itt valóban likviditási hiány okozta, illetve a nem elég szigorú kölcsönzési politika. Szerintem e- egyforma játékszabályokra van szükség. A G20-akban Franciaország mindennek megtesz az egyforma játékszabályok vezetés érdekében, de a banki befektetési banki problémák nem ezek azok okozták Írországban vagy Spanyolországban igazán a problémát, hanem maga a likviditás és a hitel, ami ebbe a szorult helyzetbe eh, hozott minket. Remélem az elkövetkezendő hónapokban majd e szellemben tudunk együttműködni önökkel a csomagon. Nem. Köszönjük Vikinek, mondja az elnök asszony, és ezzel tovább léphetünk az általános vitára. Rengeteg kék cetlit kaptam. Felolvasom a neveket. Mr. Giorgetti from Italy. Olaszországból Giorgetti úr, Fozgányan úr Romániából, Franciaországból. Gubert kollega, nem is tudom, hogy hölgy vagy úr, Andjukaitis Litvániából, Olaszországból megint csak valaki, Caravaliani úr, ha jól olvasom, Lettországból pedig Krisz úr, az EP-ből pedig José Manuel kért eddig szót összesen. Tehát kezdjük talán Giorgetti úrral, a napos Olaszországból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az olasz parlamentben megpróbáltunk megpróbáltuk a lehető leghamarabb elfogadni az európai szemeszterre vonatkozó irányvonalakat. A kollégák már elmondták két-három hét múlva, a mindez nemzeti törvényé válik, mindaz, ami európai szinten meghatározásra került. Üdvözöljük azt, hogy az Európa 2020 stratégia nagy kihívásaival így módon tudunk foglalkozni, és ezt számszerűen is meg tudjuk határozni. Elmondhatjuk, hogy ezek a nagyra törő célok bizonyos értelemben, nos, nem akarom azt mondani, hogy összeegyeztethetetlenek, de tulajdonképpen mégis nehéz az államadóság, a háztartási hiány, a nem elégséges háztartási eszközök kérdésével, illetve helyzetével nehezen egyeztethetők össze. Nálunk a Költségvetési Bizottságban többnyire az volt a szokás, hogy a kormányt követtük, ami a költségvetési fegyelmet illeti, és nem annyira az indikatív politikai intézkedéseket, amelyek a fellendülést célozzák. Három pozitív elemet mégis ki tudok elemelni. Egyrészt a reformok elmélyítéséről van szó. Ezt a későbbiekben még egyszer felül kell majd vizsgálni együtt Európával. Ennek révén el kell gondolkodnunk a nagy gazdasági intézkedésekről is, amelyek a növekedést és foglalkoztatást szolgálják. Ezt a mechanizmust nyilván valamilyen módon útjára kell indítanunk. Az imént hallottam, amit a francia kolléga mondott, és um, elmondhatjuk összességében, hogy ezt a kérdést nagyon nehéz volt kezelni. Áprilisig az összes um, gazdasági szereplővel is szeretnénk párbeszédet folytatni annak érdekében, hogy láthassuk, hogyan tudjuk ezt a reformot megvalósítani. Ez olyasmi, ami eddig nem történt meg a múltban, és ez köszönhető részben azon ösztönzéseknek is, amelyek Európából érkeztek. Egy másik pozitív vetülete az eseményeknek, szemben a nehézségekkel, amelyekről ugye nem szabad megfeledkeznünk, az az, hogy ez a nehéz konfrontáció egy olyan konfrontáció, ahol a nemzeti parlamentek gyakran nem hallathatták hangjukat, csak a kormányok és az Európai Bizottság foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, nekünk pedig egyedül az volt a feladatunk, hogy a nemzeti rendelkezések részévé tegyük mindazt, amelynek a megvitatásában mi nem vettünk részt. Most részt vehetünk ezen kérdések megvitatásában, még akkor is pozitív ez, hogyha nem mi vagyunk a döntő, nagy, a fő döntéshozók ezen kérdésekben. Március végén megszületnek majd a vonatkozó döntések, és ezzel párhuzamosan megértékelni tudjuk majd azt is, melyek a bevált gyakorlatok, és megpróbáljuk ezeket majd átvenni. Nyilvánvalóan nem egyszerű 27 tagállamban egyfajta konszenzust elérni, hiszen mindegyik tagállamnak megvannak a maga sajátosságai. Azonban azt hiszem, hogy ha konszenzus találunk, ez minden, mindannyiunk javára válik majd, és talán az idő előre haladtával majd javíthatunk is még az intézkedéseken. Thank you very much. First of all, I want to... Foszkánya úr, köszönöm szépen. A román szenátus álláspontját szeretném megosztani önökkel. A nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament együttműködését szeretnénk bővíteni, ezt föntartani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy közösen meg tudjuk valósítani az EU 2020-as stratégia célkitűzéseit, illetve a gazdasági irányítási célkitűzéseket. Ami konkrétan az európai szemesztert illeti, véleményem szerint három kérdéssel kell szembenéznünk. Vannak a eljárásbeli technikai kérdések, erről még eddig nem szóltunk. Egy szót sem hallottunk erről. Nézzük tehát az eljárásokat, először is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bizottság az Európai Unió, illetve nemzeti testületek együttműködését más alapokra helyezzünk, mint a mi együttműködésünket a Nemzetközi Valuta Alappal. Tárgyalnunk kell a nemzeti makrogazdasági szintekről, a belső stratégiai feltételezéseinkről, beszélnünk kell az Európai Bizottsággal, de ugyanezt tesszük a, a nemzetközi valuta alapba, tehát itt átfedés található. A második megjegyzés, milyen makrogazdasági mutatókat veszünk figyelembe? Ez egy technikai jellegű kérdés. A G20-akban van egy olyan kezdeményezés, hogy az államháztartási hiány, illetve egy ország külső pozícióját a magánhitelekkel tegyük egy lapra, a lakosság megtakarításokat vegyük figyelembe. Fontos tehát, hogy milyen kritériumokat veszünk figyelembe a jövőben, hiszen így modelleket alkotunk országaink számára. Van még egy nagyon fontos kérdés, ez pedig a különböző mutatók relevanciája. Például Romániában a munkanélküliségi aránynak semmilyen értelmen nincs, hiszen a lakosság fele nincs a munkaerőpiacon, ezt találjuk a mezőgazdaság 20%-ában. Tehát beszélnünk kell az együttműködés területeiről. Például az egészségügyi rendszer, a nyugdíjrendszer, a nyugdíjbiztosítás eddig nem képezte részét a közös európai politikának. Fontosnak tartom, hogy lássuk, hogy az elemzés, milyen célkitűzésekre, milyen területekre tér ki. És végül még egy megjegyzésem a kiszámíthatóságra vonatkozik. Hogyha valami változik az év során, akkor a vitánk végkövetkeztetéseit nem használhatjuk már a későbbiekben, és vannak olyan országok, mint a Románia is, ahol a gazdaság nagyon dinamikusan változik. Köszönöm. Guber úr kapja meg a szót Franciaországból. Köszönöm szépen, tisztelt asszony. Én is Van Rompoly úr válaszára szeretnék reagálni a stabilitási paktum kapcsán. Osztom azt, amit ő elmondott, bár ugye ez egy kicsit más, mint amit olvastunk. Fontos, hogy a célkitűzések Európai Uniós kompetenciába tartoznak, azonban ezeknek a megvalósítása a országos, nemzeti szinten kell, hogy megvalósuljon. Amikor pedig az eszközökről beszélünk, akkor a gazdaság, a költségvetési kérdések kerülnek szóba, és ugye ez nagyon is eltér a különböző országokban. Senki nem fogadhatja el, hogy hogy így, ilyen kérdésben a döntésről beszéljünk. Például, ami az adót életének nem volt hatása a növekedésre. Fontos, hogy megfelelő döntéseket hozunk. Természetesen most egy kicsit sematikus a, a megjegyzésem. Látnunk kell, hogy a költségvetésbe be kell venni különböző területeket, például az oktatási költségeket, és ugye ennek is hatása lesz majd az európai költségvetésre, gondoljunk csak Görögországra. Ezen kívül van még egy elem, ami nem tartozik ebbe a kategóriába, és, mégis, és nagyon kevésszer utalunk erre a brit jelentéstevő asszony beszélt el, ez pedig a családok eladósodása, illetve eladósodottsága. Ez Franciaországot is érinti. Vannak olyan országok, amelyek, vannak olyan családok, amelyek teljes mértékben eladósodottak, nincs, nem, nincs vásárló erőjük. Ez pedig azt jelenti, hogy valós problémával kell számolniuk napi szinten ezeknek a családoknak, ez pedig természetesen országot érintő kérdés. Fontos tehát, hogy megfelelő indikátorokat, megfelelő mutatókat alkalmazunk, és ezek alapján vessük össze az országaikat. Köszönjük, Gober úr! José hogyha még mindig van mondani valója. Igen, köszönöm, elnök asszony, roppant rövid leszek. Két megjegyzésre hívnám fel mindenkinek a figyelmet a Trissé elnök úr nyilatkozatából, amikor gazdasági irányításról beszélt. Nos, a javaslatok már éppen elég gyengék voltak, a tanácsban további felvizezésükre került sor, tovább gyengítették őket, ezért a nemzeti parlamentekre és az Európai Parlamentre vár az, hogy kijavítsuk ezt a hibát. A gazdaság és monetáris unió alapjai kezdenek szétesni, eh, a mentés kármentési mechanizmus, úgynevezett bailout mechanizmus bevezetésére sor került, illetve alkalmazására sor került, az állandó mentő mechanizmus bevezetés is napirenden van. Új, teljesen szűz területen járunk. Azonban a két kormányzási irányítási csomagot össze kell kötni. Van egyrészt a versenyképesség és a költségvetési sí szigor az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van a MEHO, az állandó mentőmechanizmus, amelyben a, a magánrészvétel is felmerül. Folyik még a vita, de ez mindenképp itt van már, ez valóság. Amiről megállapodtak március 11-én, az az, hogy Görögország és Írország esetében eh, csökkennek a kamat eh, lábak valamilyen növekedési lehetőségre mindenképpen eh, biztosítékot kell adni, hiszen a növekedés nélkül soha nem fogják visszafizetni az adósságot. És itt jön be a képbe az euró kötvény. A az eurózóna stabilitását nem szabad, hogy alás az, amikor kicsit lazítunk a költségvetési szigorú, szigoron, és fontos az is, hogy az európai országok bizonyos feltételek mellett juthassanak a globális pénzpiacokon eh, pénzhez, hiszen alapvetően azok az országok, amelyek iránt eh, kisebb a bizalom, eh, nyilván nagyobb kamattal fizetnek a bizalom hiányért. Hogyha nincs kötségvetési szigor, akkor nem kapják meg ezek az országok ótákat, a harmadik fázisban pedig, a nem teljesítés harmadik fázisában eh, az is előfordulhat, hogy az egész mechanizmusból kiebródalják őket. Tehát valamilyen összekötetést létesíteni kell az állandó védőmechanizmus és a megmentési mentőmechanizmus eh, között. Az eurókötvény témájában pedig még azt hangsúlyoznom kell, hogy ez nem áshatja alá a költségvetési szogorat semmiféle módon. Thank you very much. Uh, next, uh... Köszönjük. Következő hozzászóló Antioka Kártész úr, ha jól értem a nevét, a Litvániából, ez azon biztos. Gerbiami kolegos, mūsų dabartinis diskuszió raundas yra apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Köszönöm szépen. Az európai parlamenti képviselők, illetve nemzeti parlamentek eszmecseréjéről, párbeszédéről beszéltünk az európai szemeszter keretében. Nos, ebben a kontextusban konkrét részletekről kell beszélnünk, és azokat kell megosztanunk egymással. Most pedig általánosságban beszélünk. Nagyon sok konkrét kérdés van azonban, amelyek rendkívül fontosak Litvániában. Az Európai Ügyek Bizottságán belül, illetve a Gazdasági Bizottságban is közös üléseket szerveztünk, és arra következtetésre jutottunk, hogy hiányzik, hiányzik az idő nincs megfelelő lehetőség az ilyen dialógus lefolytatására, hiszen február előtt be kell adni a konvergencia programot, ott vannak a költségvetési mutatók, indikátorok, amelyeket véglegesíteni kell, és február vége előtt ezeket az anyagokat le kell zárni, de ezek az anyagok egyáltalán nem egyszerűek, ezek bonyolult vitákat vonnak maguk után. Március előtt a fiskális politikára vonatkozó iránymutatásokat várjuk, reméljük, hogy ezeket megkapjuk, és április előtt megkapjuk majd a konvergencia program általános kontextusát májusban jogalkotási anyagokat fogunk készíteni az Európai Bizottság szemre. Tehát ez az európai szemeszter. Nagyon sok konkrét kérdés van tehát, amelyekről beszélni kell. És természetesen ebben a, a párbeszédben részt kell venniük az Európai Parlamenti Bizottságoknak is. Tehát közösen kell beszélnünk ezekről a konkrét kérdésekről, egy közös ütemtervet kell készítenünk, hogy lehetőségünk nyíljon arra, hogy megbeszéljük, hogyan érhetjük el ezeket a közös célokat, hiszen a gazdasági kérdések, regionális kérdések, Litvánia függ Lengyelországtól, Németországtól, és emellett ott van még két más balti ország, meg vannak a saját ö, speciális jellemvonásaik, tulajdonságaik, tehát ezeket gazdasági szinten koordinálni, koordinálni kell. Fontos, hogy lássuk, hogy a regionális szinten milyen irányba vezetnek a gazdaságpolitikák. Az Európai Parlament keretében beszélhetünk erről a regionális aspektusról, erről a tengelyről például a gazdasági konvergenciát illetően várjuk az iránymutatásokat természetesen, van párbeszéd, ezt mindenki tudja, és ezt kell elmélyíteni. A kérdés azonban az, hogy hogyan és milyen költségek árán, hányszor, hol kell találkoznunk évente, az is elképzelhető, hogy televíziós konferenciákat kell szerveznünk, így elkerülhetőek a repülési költségek például. Most pusztán elindítottuk az európai szemeszterről szóló vitát, ezt folytatnunk kell, el kell mélyítenünk. Bizonyos országok ugye elutasították az európai alkotmányt, és ugyanez volt a Lisszaboni szerződés kapcsán, beszéltünk erről, hosszasan vitáztunk erről, de aztán ez is kudarcba fulladt. Most elkezdjük az európai szemeszter programját, hát azt hiszem, hogy le kell vonni a múlt hibáiból a következtetéseket, és a technikai aspektusokról, a konkrétumokról kell beszélni, hiszen az ördög a részletekben rejlik. Végignéztük ezeket a kudarcokat, most változtatnunk kell, és nagyon szeretném, hogy konkrétabbá váljon a párbeszédünk. Köszönöm. Uh, Köszönjük. Újra Olaszország a cél, Caravaglia úr következik. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az együttműködés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között többször is szóba került már, Olaszország mindig egyetértett Lemaszúr úr állításával, miszerint az intézmények közötti együttműködést erősíteni, fokozni kell. Különösen fontos volna, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentekkel párbeszédet folytasson a nemzeti költségvetési tárgyalásokat követően, arról, hogy a nemzeti költségvetések meghatározásakor valóban betartották-e az európai szabályokat. Itt a gazdaságpolitika konvergenciájáról van szó, az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében. Lemász úr javaslata tehát azt irányozza elő, hogy a költségvetési tárgyalások előtt találkozzanak az nemzeti parlamentek és az európai parlamentek képviselői. Számunkra ez Olaszország esetében szeptemberi időpontot jelentene. A nemzeti költségvetéseket úgy kell kialakítani, hogy ez az európai szabályoknak megfeleljen, és a kulcsfontosságú kérdés itt a mozgástér. Ezt az olasz parlament előadója is a témában már említette. S a múlt év deficitje 4,6 volt, a nemzeti össztermék növekedése 1,3%-os volt Olaszországban, ez tehát nem követelte meg a költségvetési beavatkozást. Hogyha azonban azt nézzük, ami azt illeti azonban ez a jövőben jobb eredményeket is elvárhatóvá tesz. Hogyha több pénzt fordítunk a kutatásra, akkor ott például a másik oldalon a környezetvédelem számára kevesebb pénz áll rendelkezésre. Világos, hogy a parlament közé párbeszéd európai szinten esetleg lehetőséget teremthetne arra, hogy a konvergencia az egyes tagállamok között hogyan néz ki, ami a közös európai célkitűzéseket illeti. Megállapíthatnánk azt is, hogy melyek a tagállamok legnagyobb nehézségei a konvergencia felé vezető úton, és az egyes nemzeti parlamentek dolgát ezzel meg is könnyíthetnénk. Könnyebben hozhatnának olyan döntéseket, amelyek nagyon fájdalmasak és nehezek ebben az időszakban. European Parliament Következik Olde Schmidt, parlamenti képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A szendvics evés igen érdekes, ahogy arról többször is beszéltek. Én azonban én attól tartok, hogy egyáltalán nem marad szendvics. Megeszik majd az amerikaiak és a kínaiak az összes szendvicset. És hogy kár arról vitatkozni, milyen szendvicset adjunk, amikor egyáltalán nem is marad szendvics. Mondom én ezt nagyon szerényen mert az egyetlen megoldása a problémának az az, ha működünk. A svéd parlament képviselője voltam korábban, ezért jól tudom, hogy a szuverén tagállamok szemára mik a fontos szempontok, azonban a Japánban, Japánban történő katasztrófa mindannyiunkra hatással van a Lehman Brothers, sőt még a kansas City felelőtlenül kihelyezett kölcsönök vagy lakáshitelek is kihatással voltak ránk. Ez is jó mutatja, hogy mennyire együtt kell működnünk. Vicky Fordhoz fordulok, az ég a határ. Még Londonban sem lehet megoldani a brit problémákat. A történelem utolér minket, és azt fogja kérdezni tőlünk, miért nem tettünk semmit. Nem a szabadalomról van szó, nem is Schengenről van szó, nem is a európai bontóperekről, nem. Sokkal nagyobb dologról van szó, arról, hogy hogyan tudunk együttműködni Európában. Ahogy a pénteki paktum is mondta, az Európai Tanácsnak március 24-25-én fogják ezt benyújtani. A nem eurózóna tagállamoknak igent vagy nemet kell mondani, részt vesznek-e a paktumban vagy sem. Kint maradnak vagy bent akarnak lenni. Mi szeretnénk svédek az eurózónához tartozni. Szerintem ez roppant veszélyes. Kettő-három részre szakadhat Európa, és a mi felelősségünk hogy megakadályozzuk ezt, és kimondjuk egyértelműen és hangosan, hogy együtt kell működnünk, együtt akarunk működni, apránként, lépésenként, de egy olyan Európát kell építenünk, amelyben eh, a fenntartható együttműködésre építünk. Köszönöm. Köszönjük Lettországból Vrész úr. Paldies priekšsēdētājs kundz par iespēju uzrunāt. Köszönöm elnök asszony ezt a lehetőséget. Valóban roppant érdekes ez a mai ülés, ez a mai eszmecsere. A lett költségvetésről szólnék egy pár szót. A konvergencia program és a nemzeti költségvetési folyamat között nem sok összefüggés található. A nemzeti szabályok alapján alakítja a költségvetését eh, Lettország, és tervezési szinten semmiféle kötelezettséget nem rónak eh, ránk a jogszabályok az európai költségvetés, illetve programmal kapcsolatban. Ez volt az egyik oka a válságnak. Az Európai Bizottság célja az, hogy a nemzet és az EU költségvetési oldalt valahogy összekapcsolja és kiegyensúlyozza. Természetesen szorosan összefüggnek a tagállamok problémái, a szomszédos országok eh, problémái eh, át csaphatnak Letország gazdaságára is, és ez fordítva is igaz. A szoros koordináció a nemzeti és az uniós költségvetési eljárás között kívánatos, sőt logikus, hiszen a konvergencia program, illetve a nemzeti költségvetési terveket kéz a kézben kell meghatározni. Lettországban a konvergencia program és a nemzeti költségvetés elfogadásra került a parlamentben, illetve a parlament többi szakbizottsága is alaposan áttanulmányozta a terveket. A nemzeti parlamenti el folyamat Lettországban lemaradásban van. Mit éltek ezen? Először is a 2011-es költségvetést már is módosítanunk kellett. Másodszorban a költségvetési fiskális szigort próbáljuk érvényesíteni, amelyek a jogszabályi keretben is megjelennek, ehhez azonban több időre van szükségünk. Azonban a végeredmény mégiscsak eltér a konvergencia programtól, kb. egy hónap késés vagy időkülönbség található. Felmerül a kérdés, hogy szükség van-e új konkrét eljárásrendre. Úgy véljük, hogy a költségvetési politika, a pénzügypolitika a tagállamokban természetesen a kormány hatáskörébe tartozik, illetve a tagállam és azon intézményei hatáskörébe tartozik, ezért meg kell találnunk annak az útját, smódját, hogy valamilyen kapcsolatot építsünk az európai és a nemzeti költségvetési folyamatok között. Az Európai Parlamentnek kell a tagállamokkal eh, a meglévő jogszabályok keretében együttműködni, ezért tehát úgy érezzük, hogy új eljárásrendre nincsen szükség, de ami az európai szemesztert illeti, illetve a koordinációt, a tagállamok közötti koordinációt, nos, a tapasztalatcsere mindenki számára csak előnyökkel szolgálhat, és egyetértek az Európa az, az előttem szólók, akik azt mondták, hogy két ülés az édes kevés, több eszmecserére van szükség a nemzeti parlamenti, illetve az európai parlamenti képviselők között. Ez lehetőséget nyújtana arra, hogy valóban érdemi legyen ez a párbeszéd. Köszönöm. Thank you very much. Uh, next from uh, Slovenia, Mr. Cepic. Cepic úr következik Szlovéniából. Beszéda, gospod predsedujoča. Včerajšnji... Köszönöm szépen, elnök asszony. A tegnapi bevezető előadások, különösen az Európai Beruházási Bank, illetve az Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökei, valamint Van Rompuy úr nagy optimizmusról tettek tanúbizonyságot, mondván, hogy mi az Európai Unióban tudjuk, hogyan kell kilábolni, kilábalni a gazdasági és monetáris válságból, és ez még csak erősebbé tesz majd bennünket az új kihívásokkal szemben. Azt hiszem, hogy az európai szemeszternek ez a fő üzenete. Azonban Európa egy multikulturális és gazdasági szempontból is nagyon különböző képet mutató térség, ezért ha nem koordináljuk stratégiáinkat az összes nemzeti parlament, akkor nem fogunk kiutat találni a válságból. Az áldozatok, az, a felvállalt áldozatok bizony nagyon eltérnek egymástól, és ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek beszéljenek az Európai Parlamenttel. Ez, egy ilyen együttműködésnek nagyon fontos eleme az olyan találkozó, mint amilyenre a mai napon sor került. Remélem, hogy még több ilyen alkalmunk lesz majd a jövőben. Ahogyan tegnap is elhangzott, Európa nem csak, hogy két úton halad előre, hanem számos vágányon halad egyszerre. Rámutatunk a leggyengébb láncszemekre az Európai Unióban, a válság bebizonyította, hogy a stabilitás hiánya az egyik tagállamban megrázhatja az egész Európai Unió monetáris rendszerét, és igazából nem számít, hogy melyik csoportról legyen szó már, ami a fejlődési sebességet illeti. Szlovéniában mi is készülünk az európai szemeszterre, és már összeállítottunk egy nemzeti fejlesztési programot, amely természetesen nagyon fontos alapvető gondolatokra épül. Először is a makrogazdasági ellenőrzésre, amely makrogazdasági előrejelzést, potenciális növekedési szintek meghatározását, a közfinanszírozás és államháztartás konszolidációját 2015-ig, illetve 2020-ig is, valamint a prioritásokra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. A válság idejében Szlovénia, eh, három, Szlovénia deficitje meghaladta 3%-ot, és szándékunkban áll a küszöbérték alá kerülni, tehát a Maastrichti kritériumoknak eleget tenni, és 2015-től föllendíteni a növekedést is. Természetesen a struktúrás deficitnek véget kell vetnünk, az államháztartásban, illetve a szolgáltatási ágazatban a versenyképességet növelni kell, hatékonyabbá kell tenni az üzleti környezetet, és a GDP 3%-ára kell emelni a kutatás és fejlesztést, amely egy háromszoros emelkedés. Ezek létfontosságú lépések a fejlődéshez. Mindemellett természetesen nagyobb rugalmasságra van szükség a munkaerőpiacon, és nagyobb mértékben kell koordinálni a bérpolitikánkat, illetve termelékenységi politikánkat, és ezért a vállalkozásokat, a versenyképességeket, versenyképességet támogatjuk, illetve a beruházásokat az innovációs társadalomba. Fontos a munkaerőpiac, az oktatás, a közlekedés, a közlekedési infrastruktúra, ezek mind a megnövekedett GDP-hez, illetve gazdasági növekedéshez járulnak hozzá. Ezen kívül ott van a társadalombiztosítás, illetve a szegénység megállítása. Természetesen ezek fontos és komoly feladatokat rúnak a nemzeti költségvetésekre. Köszönöm. Köszönjük. Vissza az Európai Parlament képviselőhez. Permans Berez következik aki az európai szemeszterről természetesen készít egy jelentést. Ó, köszönöm, eh, elnök asszony, az első részben is hozzászóltam. Most is szerettem volna mindenképpen. Köszönöm, hogy megadta erre a lehetőséget, mert az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek közötti eszmecsere során eh, ez több mint 7 éve kezdődött ez a folyamat. Elsősorban az volt az elképzelés, hogy az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat együtt dolgozzuk ki. Akkor a gazdasági és pénzügyminiszterek nem figyeltek oda ránk, hiszen azt próbáltuk, egy diagnózist próbáltunk felállítani, amely alapján eh, kialakíthatják a nemzeti költségvetéseket. A múltban Megvizsgáltam alaposan a tagállami költségvetési viták jellegét, hangnemét, és furcsa módon az európai dimenziót csak a politikai ellenfeleink, mindig a politikai ellenfelek használták ki, akik minden lehetőséget megragadnak arra, hogy Brüsszelt okolják Brüsszelre mutogassának. Jacques Delors tegnap este emlékeztetett bennünket arra, hogy a tagállamok helyzete mennyire eltér egymástól, és hogy egy rituális pro-forma eljárás volt ez, ezért a versenyképesség beli különbségek kialakulhattak az euró bevezetését követően. Éppen ezért van szükség konvergenciára, és ezért a stabilitási paktum ról Jacques Delors is kimondta, volt bizottsági elnökként, hogy botor dolog volt. Megint csak itt vagyunk, az európai szemeszter koncepcióját ezt próbáljuk bevezetni. A gazdasági irányítás mellett elsőként talán az én hazám tört láncsát, de hát ennek nem az a módja, hogy semmihez sem nyúlunk, mindent úgy hagyunk, ahogy van. Nem. Az európai szemeszter kiváló lehetőség arra, hogy együtt intelligens módon felállítsunk egy diagnózist, eh, felmérjük, hogy mik a különbségek, és mit kell tenni az egyes tagállamokban. Erre van szükség egy ilyen vitában. Jó néhány éve folyik ez a vita, tehát most azonban eljött az ideje, hogy valódi súlya legyen ennek a vitának, és nem csak a, egy kívánság, ne, ne csak kívánságlistákat hangoztassunk, hanem e, valóban e, felgyűrjük az ingójunkat, és nekilássunk az előttünk álló munkának. Az éves növekedési e, várakozásokat márciusban az Európai Tanács hagyja jóvá, tehát a bizottság becsléseit, várakozásait, és minden évben az egyes tagállamokra lebontott éves növekedési előrejelzéseket végeznek. A kérdés az, hogy szerintünk mikor kell ezt megtenni, a francia Assemblée Nationale nemzetgyűlés például eh, május javasol. Szerintem május túl késő. A jelenlegi helyzethez képest szerintem a kozakból már hallottuk az európai hét koncepcióját, gondolatát, ami nem volt igazán működőképes, de hogyha valóban érdemi vitát kívánunk folytatni arról, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikája hogyan alakuljon, akkor ehhez több mint két fél napra lesz szükség. Munkacsoportokban kell például a magánberuházási alapokat eh, megvizsgálni, hogy más részletkérdéseket. Tehát az alapüzenet, a legfontosabb üzenet szám az én részemről az, hogy igen, jó, hogy végre elindul egy érdemi vita, talán ez most valóban egy fordulópont lehet. Évek óta fejlődik ez a párbeszéd a nemzeti parlamentekkel, bár még sajnálatos mondom, mindig embryonikus állapotban van, de ezt ki kell terjeszteni, komolyan kell venni, és hogyha az eurozónára koncentrálunk, akkor ez eh, mindannyiunknak ebben komoly szerepe kell, hogy legyen. Köszönjük, mondja az elnök asszony. Ebből tehát azt szűrhetjük le, hogyha valakinek van ötlete, gondolata, akkor nyugodt nyugodtan küldje el hozzánk, hiszen itt készítjük ezeket a jelentéseket. Két nemzeti parlamenti képviselő szeretne hozzászólni, de még van egy fél óra. Tehát nyugodtan integessen, aki szeretne még hozzászólni a, a francia szenátusból, Bátré úr. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony egy francia európai parlamenti képviselő után egy francia parlamenti képviselő. Nos, szeretném kiegészíteni azt, amit Pervas Berez kollégától hallottunk. Természetesen a forma és a tartalom is rendkívül fontos, ugye Van Rompuy úr is utalt erre. A Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamenteknek nagy felelősségi kört adott, akkor ugye egyértelműen a szubszidiaritásra gondoltunk, az volt előtérben, és most az Európai Uniós szintet természetesen az európai, a nemzeti szint egészíti ki. A nemzeti parlamentek megszavazták a, az államadóságra vonatkozó szabályokat, és Európa ezt nem tudta megtenni a felelősség, illetve a döntés a nemzeti parlamentek kezében van, őket terheli, és aztán ott van a válság, az eurózóna válsága a szinergiára hívta fel a figyelmet, össze kell fogni, hiszen az eurózóna tagjai nagy nehézségekkel küzdenek, illetve jó páran közülük. És természetesen a nemzeti költségek, költségvetés a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozik. Beszéltünk arról, hogy az Európai Bizottság, illetve a pénzügyi bizottságnak együtt kell működnie, és természetesen a hivatalomból adódóan nagyon is fontosnak tartom ezt. Szilvi Gulár szólt arról, hogy az Európai Parlament új hatáskört kapott az együttdöntés kibővítése eredményeképpen, és ez azt jelenti, hogy bizonyos kérdések közösségi szintre kerültek, és ez továbbra is így folytatódik majd a jövőben. Ez pedig azt jelenti, hogy együtt kell működnünk, közösen kell dolgoznunk, minden nemzeti parlamentnek részt kell vennie ebben az eszmecserében, meg kell hallgatnunk egymás véleményét, figyelembe kell venni az országok, egyes országok sajátosságait. Ahogyan hallottuk, nagyon fontosak, fontos az, hogy ne vonakodjunk elmondani a véleményünket, ne legyünk arrogánsak sem, hanem közösen próbáljunk meg előrelépni. Ami pedig az intézményközi kérdéseket illeti, itt is fontos az eszmecsere, a dialógus, ez néha azonban nehéz. Közösen kell beszélnünk, és néha ezt ünnepélyesen kell megtennünk, ahogyan ma is, néha ugye plenáris ülés keretében. De egy olyan párbeszédet is létre kell hozni, amely a mindennapokban történik, és folyamatosan tudunk együtt dolgozni. Ez nem nagyon könnyű, hiszen valós politikai szándék kell, hogy alátámaszza. Azonban a válság erre hívja fel a figyelmet, csak így lehet jobb Európát építeni. Thank you very much. Köszönjük. Végül, de utolsó sorban Belgiumból, Gérkénz asszony. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy most kapok szót ebben a vitában, azért, mert a belga parlamentben mindenki azt szeretné, hogy valós gazdaságirányítási projekt szülesse meg Európai Uniós szinten, és legyen egy közösségi munkamódszer, tehát mindenkinek ez a kívánalma. Ahogyan Van Bondabuk kollégám is elmondta hozzászólásában, fontos számunkra az, hogy a szociális gazdasági modell valós egyensúlyt és méltányos helyzetet hozzon létre gazdaság és szociális szinten. Ezt szeretném hangsúlyozni, hiszen az európai szemeszterrel, illetve a gazdaságirányítási hat jogalkotási csomaggal egy fordulóponthoz értünk, olyan ponthoz, olyan pillanathoz, ahol az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek valamilyen megállapodásra kell jutniuk, abban a tekintetben, hogy milyen mutatókat alkalmazzanak a gazdasági előrelépés mérésére. Nagyon sok mutató szól a versenyképességről, nagyon sok foglalkozik arról, hogy milyen kiadásokat kell elkerülni. Nagyon kevés foglalkozik a bevételekkel az Európai Unióra, vagy pedig az egyes tagországokra gondolok. Ezen kívül a szolgáltatások, a segélynyújtás területén milyen lépéseket kell tennünk azokon a területeken, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, illetve a jóléthez. Nagyon fontos, hogy időben, egy korai szakaszban lépjünk, és ez a korai szakasz, ez most van. Így a, ezt akkor tehetjük meg, még mielőtt az országok benyújtják saját programjaikat. Tehát így egy valamilyen egyensúlyt alakíthatunk ki, amelyet mindannyian szeretnék. A francia kollégámat szeretném kiegészíteni. Azt hiszem, hogy valós fizikai kapcsolatra kerül sor a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, és ez pedig nagyon érdekes, hiszen az eszmecserét folytatóan ez eszmecserét követően ugye dokumentumok születnek, ezzel is folytatódik a munka. Az igaz, hogy ez nem kielégítő, ez nem elegendő, szükség van egy olyan dinamizmusra, amely egy kicsit, amely segítségével egy kicsit kiengedhetjük a gőzt. És azt hiszem, hogy ezt a nemzeti parlamenteknek is tolmácsolnunk kell. Köszönöm. Köszönöm. Még kértek páran szót magyar kollégámhoz Istvánhoz, József Istvánhoz fordulok, ő kap le, először szót majd egy németi kollega is Vicky Ford. Aki még szeretne hozzászólni, az most szóljon. Isten parancsolja. Igazán köszönöm, Sharon. Nagyon baráti, hogy társelnökként hozzászólhatok. Az élet írja a forgatókönyveket. A magyar elnökség készült egy programmal, E, aminek az a címe, hogy erős Európa, és e, az élet egy még erősebb programot e, sikerül megvalósítani, amire a mai tanácskozás is egy jó példa. Nagyon fontos a március 11-i döntés, ami a eurozóna országainak részéről született, és nagyon nagy kérdés, hogy e, ezekbe a jó döntésekbe e, az E27 Európa többi része hogyan tud integrálódni, hogyan tud e, vele profitálni, és az a eredeti cél, amit Van Rompuy elnök úr megfogalmazott, hogy ez a gazdasági paktum ez nem önmagáért való, hanem az a célja, hogy a szociális Európa vívmányai megőrizhetőek legyenek, ahogy a előttem szóló belga asszony mondta, a szociális gazdasági modell sikere biztosítható legyen, ehhez közelebb jussunk ezekkel az egyeztetésekkel is. Én szeretném kiemelni, akit már bejelentett asszony Viki Ford hozzászólását, az én eredeti szakmám matematikus, tehát az exakt tudományok területén mozogtam, és ezért nagyon figyeltem arra, amit mondott, hogy az én meglátásom szerint a pénzügyi válság kitörésébe, súlyosbodásába nagyon fontos szerepe volt, én nem tudok finomabb szót mondani, mint a, a művészeknek, a bűvészeknek, hogy csomagolták a különböző pénzügyi termékeket, szóval a kezére kell nézni a bűvészeknek. Mikor mit tartanak a kezükben, és ehhez nagyon világos szabályok, világos átlátható eljárásrendek kellenek, mert megfogalmazhatunk mi politikusok nagyon nemes célokat, hogyha a hátunk mögött a varázslók valami egészen mást csinálnak, tehát nagyon fontosnak tartom, amit mondott. A másik lényeges elem a szemeszter útraindítása, hogy kezdődjen el egy koordináció a unió vezetése, a március 11-i paktum és a nemzeti elképzelések között. Ezek a nemzeti elképzelések figyelembe tudják venni a sajátságokat, de amit többen említettek, hogy szükség van egyfajta konvergenciára. Tehát amit régóta művel az Unió kohéziós politika címén, arról nemhogy nem mondhatunk le, hanem erősíteni kell, erősíteni kell a konvergenciát, és erre egy jó lehetőség a mai nap, az őszinte beszéd, a párbeszéd, a dialógus, és egyetértek azokkal, nem minthogyha odahaza nem lenne elég dolgunk a nemzeti parlamentekben, de valószínű igaz az a javaslat, hogy többször kell találkoznunk, érdemes többször találkoznunk, tehát a konvergencia nem csak a nemzeti gazdaságpolitikákban, eh, cselekvési tervekben célszerű, hanem célszerű az együttgondolkodás az uniós eh, parlament eh, képviselők, az uniós parlamentbe történő folyamatok és a nemzeti parlamentek munkája között is, úgyhogy én nagyon örülök a mai lehetőségnek, és nagyon remélem, hogy nem csak a március 11-e vonul be a történelembe, mint a <laughs> uniós paktum megköttetése az euróövezetben, hanem valaminek a kezdete a mai tanácskozásunk is. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, I'm now Köszönöm szépen. Még jelezték egy páran, hogy szót kívánnak. Úgyhogy valószínűleg így fél egyik ki is húzzuk az ülést. Viki, azt hiszem, hogy neked fogom utoljára megadni majd a szót, hiszen te vagy itt a felelős ennek a, ezeknek a kérdéseknek, és így majd összefoglaltod azokat. Na, nagyon örülök a matematikai ö, aspektusnak, amely bevonult a vitánkba, most pedig Bindi úrnak adom meg a szót. Nem tudom, hogy itt most összebeszéltünk-e, de én is matematikus vagyok, de emellett az elektronikához is értek. Nagyon gyakorlati jellegű ember vagyok, ezért én is csatlakozom az előttem szólóhoz. Úgy gondolom, a konvergencia nagyon fontos ahhoz, hogy az, elér, az említett célokat elérjük, tehát az erős Európát, a versenyképes Európát Azonban az elmúlt évek fejleményeit figyelve azt látom, hogy egyre nő a szegénység globális szinten, bizonyos helyeken nő a vagyon, és minden olyan esetben, amikor a kockázat valahol összpontosul, és egy válság következik be, akkor abban a pillanatban az az elvárás figyelhető meg, hogy valahol az állam támogassa a magánszektort. Annak ellenére, hogy valahol ők okozták mégis a válságot az, az ő termékeikkel. Ezért nagyon vigyázzunk kell arra, hogy a az államok eladósodása valahol ne támogassa meg, vagy ne vezessen ahhoz, hogy a magánszféra szereplői meggazdagodjanak. Nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy a költségvetés bevételi oldalát eh, mindenképpen erősítsük. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy eh, az Európai Parlament üdvözölte a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót. Ez eh, valószínűleg azzal is összefügg, hogy tíz évvel ezelőtt, én egyébként szociáldemokrata vagyok, nálunk például nem játszott szerepet a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, de ott egy ügyes tőzsdés 100-200 ügyletet bonyolított le, ma már 200 ezer ügyletet is képes lebonyolítani egy nap alatt. Ezért gondolom azt részben, hogy ez az adó nagyon jó volna. Másrészt azonban azt gondolom, hogy a vagyon eloszlásával is összefüggő az, hogy egyrészt nő a vagyon, másrészt a másik oldalon pedig nő a szegénység. Éppen ezért nagyon jó volna valahol a vagyont is megadóztatni, összekötve ezt egy örökösödési, öröklési adóval. Másrészt pedig el kellene gondolkodni arról is, hogy mennyire észszerű, és itt főként az eurozóna államaira gondolok, hogyha van egy közös valutánk, de a másik oldalon nagyon eltérnek egymástól különböző gazdaságpolitikák, költségvetési politikák, szociálpolitikák. Hogyha itt nem sikerül megvalósítani a konvergenciát, akkor a 17 eurozóna tag, valamint a többi tagállam közötti különbségek, divergencia nem vezet jó eredményre, és azt hiszem, hogy itt egy másfajta megközelítése lenne ezért szükség. Köszönjük, Belgiumba utazunk tovább, De úr következik. Mevrouw de voorzitter, ik verontschuldig. Nem szépen, elnök asszony. Elnézést kérek azért, amiért késve érkeztem az ülésre. Előfordulhat éppen ebből az okból kifolyólag, hogy olyasmit mondok majd el, amit már előttem szólók is említettek. Régóta vagyok parlamenti képviselő, Van kolléga tudja, hogy már 43 éve vagyok a belga parlamentben képviselő. Ez azt jelenti, hogy elég sok mindent megtapasztaltam, láttam a globalizációból és a különböző politikák európai válásából. Az elmúlt években azonban feltűnt, hogy sokat beszélnek a tartalmakról, az időkeretekről, az ütemezésről, de egy dimenzióról megfenetkeznek, amely számomra fontosnak tűnik, és ez a dimenzió nagyon fontos számos tagállamunk számára. Nehezen tartható fenn a közös valuta, hogyha nem tudjuk, hogy ez a valuta milyen gazdasági és szociális alapokra épül fel, de nyilvánvalóan azt is el kell ismerni, hogy az egyes tagállamoknak más-más szerkezetük, struktúrájuk van. Januárban a, itt volt a bizottság kezdeményezésre, a márciusra ütemezett döntéshozatal, és így tovább. Ez nyilvánvalóan korlátokat szab arra vonatkozom, hogy hogyan alakítjuk ki gazdaság és költségvetési politikánkat. De van még itt egy sokkal komplexebb, összetettebb kérdés, és ez is fontos a vita szempontjából, ez pedig a belső struktúrák kérdése. Nyilvánvalóan legitim az, hogy különféle struktúrák léteznek, de ez párhuzamosságokhoz vezet. Itt van például a Német Szövetségi Köztársaság, Spanyolország, Belgium, Ausztria, ezen országokban vannak olyan régiók és községek, vagy akár nagyvárosok, amelyek befolyásolják a költségvetés alakulását. Ezek a régiók teljesen különböző politik- költségvetési helyzetben vannak, és ezen régiók mindegyike saját költségvetési politikával dolgozik, és mi a tendő olyankor, hogyha ezen országok mindegyikében, amelyek ugye legitim módon egy ilyen föderális rendszert alakítottak ki, ha tehát mindezen országokban ezen a szinten is meg kell valósítani, át kell ültetni a gyakorlatba az európai szemeszter implikációit. Ezt csak fel akartam vetni a vita során, hiszen nagyon fontos látni az ütemezés kérdését, a hierarchiák kérdését, a hatáskörök kérdését is, és a vitánk során ezt a kérdést is figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban portugál kollégának adom meg a szót. Sönképviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyobb fokú koordinációra van szükség a különböző politikákban. Az európai szemeszter éppen ezt hivatott megvalósítani. De azt hiszem, tisztában vagyunk a jelenleg fennálló problémával is, a versenyképesség szempontjából, hogyha összehasonlítjuk Európát Kínával, Indiával vagy az Egyesült Államokkal a versenyképesség tekintetében. Az ülés első részében ma délelőtt szintén ezt a benyomást keltették a hozzászólások. A tanács elnök is elmondta, hogy a tagállamoknak szüks- időre van szükségük, hogy alkalmazkodni tudjanak az előírásokhoz azok a tervek, amelyeket a tagállamok saját felelősségük körében megvalósítanak, ezek gyakran megszorító intézkedések, de ezeket összhangba kell hozni a növekedés perspektívájával is, hiszen máskülönben egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. A tagállamokat nem szabad magukra hagyni ebben, hiszen a spekulációs támadások pontosan Ebből indulnak ki. Több Európára van szükség, mégpedig azon eszközökkel kell ezt megvalósítani, amelyekkel itt foglalkozunk. Ez döntő jelentőségű. Portugália Portugáliában nem volt ingatlan buborék, ingatlan spekuláció, mi nem szembesültünk ilyen problémával. A mi problémánk az volt, hogy a növekedés az innovációra, a képzésre, bizonyos beruházásokra tettünk fel mindent annak érdekében, hogy ezáltal a gazdaságot sikerüljön fellendíteni. Hagyományos ágazatainkban, mint amilyen a textil ágazat például, vagy pedig a cipőgyártás, próbáltunk haladást elérni, de me- most meg kell próbálnunk koordinált megoldásokat találni. Tegnap Dolor úrral a vacsora során eh, szintén elhangzott ez. Nyilván beszélhetünk közös mechanizmusról, közös intézkedésekről. Ezeknek a mechanizmusoknak, intézkedéseknek minden ország számára meg kell teremteniük a fellendülés lehetőségét. Szeretném hozzáfűzni, hogy Portugália elvégzi a házi feladatait. Portugália most épp azon van, hogy a költségvetési szabályokat harmonizálja, és a portugál parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában most vizsgálják felül a költségvetési törvényt, pontosan az imént említett okokból. Végül pedig az európai növekedés vonatkozásában mondanék néhány szót. Itt nyilvánvalóan ösztönzőket kell teremteni a vállalkozási szellem felélénkítésére. Jobb termékekre van szükség, jobb hozzáadott értékkel, nagyobb hozzáadott értékkel, és ez az út, amelyen Portugália az elmúlt években haladni igyekezett. megmutatkozik ez az innovációra és a foglalkoztatottságra, valamint az export struktúrára vonatkozó adatokban is. Köszönöm. And now... Köszönjük. Vissza az Európai Parlamentbe, Vicky Fordhoz. Meet so many other fellow mathematicians olyan jó, hogy ennyit matematikussal találkozhat egy magamfajta matematikus, én is inkább a számok embere vagyok, mint a szavaké. Minden országnak meg kell az európai szemeszter keretén belül osztani a bevált gyakorlatokat, ezzel mindannyian erősebbé válhatunk. Ez nem feltétlenül jelenti azt számomra, hogy mindenkinek egyformává kell válni, egyforma megoldást kell alkalmaznia, de mégis lehetnek átfedések, eh, közös halmazok, ha matematikai nyelven akarunk fogalmazni, eh, és valóban eh, más úton ugyanahhoz a célhoz el lehet jutni a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. Főként az eurózónán belül lehet hogy vannak, akik magasabb szintű koordinációs fokot kívánnak elérni, ezért építettem be a, ezeket a javaslatokat. Ami a bankok pénzügyi mágiájával eh, kapcsolatos, szerintem valóban nagyon sok ilyen eh, átláthatatlan pénzügyi varázslat volt, de a Moody's eh, nyilatkozata a, a pár héttel ezelőtt a Spanyolország problémájához vezetett, ez nem pénzügyi varázslás volt, egész egyszerűen túlzott kölcsönkihelyezés és ingatlan buborék. Ez okozta a problémát. A nemzeti költségvetések esetében is vannak ilyen túlzott kölcsön kihelyezések, túlzott költekezések, és vannak bizony pénzügyi varázslások is. E tekintetben is nagyobb átláthatóságra és tisztább szabályokra van szükség. Jelentésemben konkrétan felteszem a kérdést, hogy a tagállamok a független adó hatóságokról, költségvetési hatóságokról mit tudnak mondani, akik ellenőrzik a költségvetési előirányzatokat, terveket, előrejelzéseket. Jó lenne, hogyha bővebben hallanék a nemzeti képviselőktől, hogy az átlátható költségvetési eljárást milyen intézmény biztosítja az önök hazájában. Az eurózón ember ugyanis kötelező egy ilyen intézmény működtetése, de ajánlott ez minden ország uniós tagállam számára. Jó lenne, hogyha ehm, biztosan tisztán láthatnék ez ügyben, hogy mindenki számára elfogadható, független költségvetési felügyeletről valóban tisztán és érthetően beszéljek, ezért jó lenne, hogyha azt az információt megosztanák velem. Más nem kért szót, úgy látom, mondja az elnök asszony. Köszönöm mindenkinek, valóban hasznos, érdekes vitának tűnik ez számomra. Érdemes talán pár szót mondanom zárásképpen. Amit Viki most mondott, ebből egyértelműen következik pár dolog. A pénzügyi rendelet vizsgálata esetében próbálunk a sötét sarkokba is bevilágítani, főként az államhasztartás egyenlegére, kimutatására vonatkozóan. A gazdasági irányítási csomagon dolgozunk, és ennek keretében megpróbáljuk a különböző előttünk fekvő eszközöket összefésülni. Az európai szemeszter, az integrált foglalkoztatás irányítási és gazdasági iránymutatásokat, illetve a gazdasági irányítási csomagot és paktumot. Hogyha visszatérhetünk a matematikához, akkor az azt hiszem, hogy fontos a halmazelméletet segítségül hívni, a metszetek és az az, amit keresünk, a közös halmazt, ahol ezek átfedik egymást és jó lenne, hogyha minél gyakrabban, minél intenzívebben tudnánk egyeztetni, akár munkacsoportokra felosztva magunkat. Nagyon hasznos lenne, hogyha az Európai Parlament és a nemzeti parlament gazdasági irányításban betöltött szerepét is egyértelművé tennénk. Ez is kiváló alkalom, ez a mai nap is arra, hogy a nemzet és az európai szintet összekapcsoljuk, és hogy az állampolgárok hangját még inkább, még hangosabban és még világosabban hallathassuk, illetve hogy mi is jobban tudjunk kommunikálni az állampolgárok felé, tehát az ellenkező irányba. Ma délután folytatjuk az ülésünket, pontosan ugyanebben a teremben, negyed négykor, egy hosszabb ebéd után, és negyed négytől 5 óra 20-ig fog majd tartani, illetve 5 óra 30-ig eh, találkozunk, tehát negyed négykor ugyanitt köszönöm.